Now, good afternoon. Uh, unfortunately, there seems to be very few members present in the room. I gather that they sent their policy advisors and their assistants. It's... Nos, négy perces késésben vannak a vendégeink, de hát uh, ettől függetlenül rátérhetnénk a 19-es napirendi pontra. Az olasz uh, tengerparti részekre vonatkozó koncesziókkal kapcsolatos ügy kapcsán megadom a szót Krisztiána Benetasszónak és Szaragobátó asszonynak. Nyugodtan oszták meg egymás között a felszólalási idejüket. Szerintem lesz egy PPT prezentáció is hamarosan. Tulajdonképpen több száz petíciót kapunk a strandkoncesziókról Spanyolország, Olaszország és más országok esetében. Most pedig üdvözlöm kollégámat, Legalább ketten vagyok én már. Buongiorno tutti. Desider... Mindenkit üdvözlök. Először is szeretnék köszönetet mondani a Petíciós Szakbizottság elnökének, Giorgio Muszenak, aki meghívott, hogy mutassuk be a petíciót ezen fontos uh, európai intézmény előtt nagy megtiszteltetés ez. A strand koncesziók és a Bolkenstein irányelv egy különlegesen aktuális és kényes téma. Először is szeretnék általános megjegyzésekből kiindulni a téma összetettségét illetően különösen. Excuse me. Uh, no. <laughs> Különösen a téma összetettségét illetően, ahogyan elmondottam, a strandkoncesziók témáját eh, egy összetett joganyag szabályozza, és nem csupán Olaszországban vált ki ez feszültségeket, hanem más EU-s tagállamokban is. Az olasz rendszer különösen eh, az Európai Bizottság ismételt beavatkozásainak köszönhetően az egyes olasz jogszabályokkal szemben azt eredményezte, hogy számos normatív beavatkozás történt, ezek átfedik egymást részben, kiindulva a hajózási kódextől az egészen 2017. január 27-i törvényerőjű rendeletig. Ott egy versenyen alapuló szelektív kiválasztási folyamat került előtérbe az aut- aut- automatikus megújítás helyett. Jelenleg szeretném azt kiemelni, hogy ezen téma szabályozása számos kérdést vet fel, amelyek nagyon fontosak, ugye a fürdő ágazat, az idegenforgalmi ágazat szempontjából. Körülbelül 30 ezer vállalat működik a strandkoncesziók területén, 600 ezer gazdasági szereplővel, ez az ágazat által szolgáltatott adat. A fő probléma kétségkívül a kiválasztási eljárás, a koncesziók időtartama, de nagyon sok más probléma is felvetődik egészen az adminisztratív hatáskörök kiosztásától az idegenforgalmi szolgáltatások költségének meghatározásáig, a díjak meghatározásáig és a strandok szabad használatáig, valamint a környezethez kapcsolódó összetett témáig. Ugye ez a jogszabályi keret igencsak összetett, ezért nyilván nem lehetséges most ezen a fórumon áttekinteni az egész joganyagot, amely Olaszországban létezik a tengeri közterületek tárgyában. Most csak egy összefoglalóra szorítkoznék, azt illetően, hogy milyen is volt a helyzet korábban, még a jogsértési eljárást megelőzően, amelyet Olaszország szenvedett el 2008-ban, és aztán szeretnék áttérni a különböző reformperspektívákra, azon fontos ítélet fényében, amelyet az Európai Bíróság 2016. Eh, július 14-én hozott a Demeris ügyben, és eh, láthatjuk majd, hogy a hatályos jogszabályt eh, már mindenképpen felül kellett vizsgálni ennek következtében. Ami a hajózási kódexet illeti, ezt egy olyan jogszabályi anyag jellemezte, amelynek a lényege ez az úgymond inzisztencia jog volt, a ragaszkodási jog, tehát a leköszönő koncesziót tulajdonos egyfajta előnyt kapott a koncesziót megszerezni óhajtó egyéb versenytársakkal szemben. Ez eltűnt a jogszabályokból pontosan a jogsértési eljárásnak köszönhetően, amelyet Olaszország 2008-ban elszenvedett. Nos, ezen rendszeres szemben, amely a hajózási kódexben szerepel, és ugye ezt egy nagy mérlegelési jog jellemezte a koncesziót kiadó hatóság részéről. A következő jogszabály más elveket fogalmazott meg, és ennek az volt a célja, hogy a jogszabályaink az, egy, az uniós jognak megfeleljenek. Egy maximális időtartamot határoztak meg a koncesziók számára, ez jelenleg most már 20 év, a 2007 költségvetési törvény keretében, és csökkentette a hatóság mérlegelési jogát a visszavonási hatáskörre, és Mindez a 2008-as jogsértési eljárás eredménye volt, amelyet Olaszország elszenvedett. Ez a jogsértési eljárás ezt már egy jelzés megelőzte az olasz antitrust hatóságok részéről. Ez a verseny garantálója Olaszországban, és ez 2008-ban történt. Ezen kívül az államtanács is egy konszolidált megközelítést alkalmazott az olasz közigazgatási bíró, illetve a versenyhivatal több ízben sürgette azt, hogy az ágazatot nyissuk meg, oly módon, hogy egy szabály megszilárduljon a koncesziók meg odaítélésében, és mindez összhangban kell, hogy álljon az Európai Bíróság ítéleteivel. Ugye itt van egy 2000. december 7-i ítélet az Európai Bíróság részéről, amelyben a bíróság összefoglalva megszilárdította azon, az átláthatósági elv egyetemességét azon szerződések esetében is, amelyek a közösségi irányelvek hatája alól ki vannak zárva. Ez esetben olyan javak koncessziójáról van szó, amelyek ki vannak zárva a 2000 a 23 per 2014-es irányelv hatája alól, és ez szerepel ugyanezen irányelv 14. preambulum bekezdésében is, és ezt megerősítette az Európai Bíróság a Promoimpreza Demeris ítéletében. Most a jogsértési eljárást illetően erre nem szeretnék itt most kitérni. Szerintem nem megfelelő az előzetes döntéshozatali szakasz kérdéseire visszatérni. Ugye ott felmerültek olasz jogszabályok, mely szerint 2020. december 31-ig voltak meghosszabbítva a koncesziók, amíg ezt a területet nem rendezik majd. Erről Szeregobbátó kollégám fog szólni. Csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy az Európai Bíróság ítélete szerintem hasznos felvilágosításra szolgál a Bolkenstein irányelv hatáját illetően, és ez hasznos hivatkozási pont lehet az olasz jogalkotók számára is, tekintettel az ágazat várt reformjára. A bíróság ugyan megállapította, hogy a Bolkenstein irányelv esetében itt van egy másik belső jogszabály, ezen koncesziókra vonatkozóan, és az automatikus megújítást irányoz elő kiválasztási eljárás nélkül az egyes jelöltek között. Ugyanakkor azt is rögzíti, hogy a tagállami hatóságok olyan megoldásokat alkalmazhatnak, amelyek célja az, hogy a mm, vállalkozások újra megtérüljenek, és így ennek a szempontnak a mentén lehet kiosztani a koncesziókat. Ezen szempontokra vissza fogok még térni, illetve vissza fog térni kollégám Szaragobbától. Azt is szeretném elmondani, hogy a strandkoncesziók kérdését, illetően a tanulmányunkat nem csupán az olasz jog alapján készítettük, hanem egy összevetést is alkalmaztunk, megnéztük, hogy más tagállamok milyen rendszert alkalmaznak ezen a területen, ennek a célja az volt, hogy vajon jól működik-e és hatékony-e az olasz rendszer más jogalkotási rendszerekhez képest. Figyelembe vettük a tanulmányunkban a francia, spanyol, portugál tapasztalatokat, valamint a horvát és görög tapasztalatokat is. Ezeket az országokat Olaszország versenytársainak tekinthetjük, hiszen olyan országokról van szó, ahol nagy hosszúságú a tengerpart, az éghajlati körülmények hasonlók az olaszéhoz, és az administratív funkciók is ezen országokban megosztják a hatásköröket több kormányzati szinten, hasonlóan Olaszország esetéhez. ugyan erőteljes eltérések vannak az egyes tagállami jogszabályok között. Az elemzésünk rámutatott arra, hogy bizonyos közös tendenciákat megtapasztaljunk, tehát itt különböző konvergenciákat tapasztaltunk meg a különböző közigazgatási rendszerek között. Mindenhol egyre növekvő figyelem tapasztalható a tenger melléki területek integrált kezelését illetően akár a köztulajdonban lévő földterületek, azok akár ezek elemei vonatkozásában. Ez különösen Franciaországban nyilvánvaló. Ezt az országot gyakran említik a tenger melléki közterületek gondos kezelése példájaként, hiszen ez erőteljesen a környezeti védelemre irányul, a tengermeléki közterületek védelme iránt ugyanakkor nem zárja ki a javak általános felhasználását. A francia modell megtalálható a mi hazai gyakorlatunkban is, akár a bibionei gyakorlatban. Erről még esetleg részletesebben szólhatunk. Ez mm, a figyelem a környezeti témák iránt mert a hajózási kódexben is létezett. Ugye a 37-es cikk második albekezdésének első francia bekezdésére utalok ahol is a nem stabil felszerelések eltávolításáról volt szó a strandszezon lezárultával, és ennek a célja a partmelléki terület integritásának helyreállítása volt a téli szezonra itt láthatjuk annak szükségességét, hogy javítsuk a part melléki közterületek kezelését. Ezt valamennyi ország követi ezt a megközelítési módot, mégpedig szelektív kiválasztási eljárásokkal, illetve a koncesziós folyamat átláthatóságának növelésével. Egyre gyakrabban történik tartományi területen is, hogy növekszik a figyelem ezen eljárások iránt. Olaszországban az átláthatóság elve, a megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód, ez beépült a belső jogszabályokba, ezt elmondhatjuk azon iránymutatások alapján, amelyekre felhívta a figyelmünket az államtanács, ugyanakkor a versenyhivatal is. És most már ez egy jogszabály szinten rögzített adat, gondoljunk itt a közterületekre vonatkozó szövegreformjára. Az állam, a központi államtól az egyes területi hatóságokhoz közel kerültek át a javak, és ez különösen fontos a verseny szempontjából. Ugyanakkor fennel egy alapvető probléma továbbra is, és olasz jogalkotóként ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell a jövőben. Mégpedig az, hogy egy különleges kiválasztási eljárást kell meghatároznunk egyrésztről, garantálva az átláthatósági követelményeket, amelyek az európai jogból adódnak, másrésztről pedig a védelmi követelményeket a koncessziót elhagyó személy vagy vállalat számára. Itt nagyon fontos a koncesszió időtartama, amely ezen versenytámogató megközelítésben mindenképpen felülvizsgálandó, hiszen itt jelentős különbségek tapasztalhatóak az egyes tagállamok között. Gondoljunk arra, hogy Franciaországban a maximális időtartam 12 év, a strandkoncesziók vonatkozásában Olaszországban tudjuk, hogy 20 év a jelenlegi jogszabályok alapján, Spanyolországban, Portugáliában pedig akár 75 év is lehet ez az időtartam, a fontosabb strandlétesítmények számára. És Horvátországban is, ahol a, ö, e, nyilvános tenderrendszerre létezik, nagyon sok olyan eset létezik, ahol akár hosszú időtartamra is kiadnak koncesziókat amennyiben a part melléki területek restrukturációja és tárul társul a koncesszióhoz. Hogyan lehet ebből a zsákutcából kikerülni? Egy kivezető út lehet a zsákutcából az az iránymutatás, amelyel az Európai Bíróság szolgált egy szoros párbeszédet folytatva az európai intézményekkel és a tagállami hatóságokkal. Annak érdekében, hogy a szerződések, illetve a Bolkenstein irányelv kifejtsék hatásukat, ehhez homogén megoldásra van szükség európai szinten, és nem szabad túlzó korlátozásokat megfogalmazni a tagállamok irányában a tulajdonosi rendszereket illetően. Milyen beavatkozásokra van lehetőség? Az egyik egy általános koordinált tervezés apartman menti területek kapcsán. Hiszen kényes szempont ez, és világosan és átláthatóan meg kell ismerni ezeket a területeket. Itt tengermelléki közterületek regiszterére van szükség, ez 93 óta létezik Olaszországban meg kell ismerni, hogy összesen mennyi koncesszió van. Ez az előfeltétele az alternatív szabályozásnak a jelenlegihez képest, ahogy ezt az Európai Bíróság is megfogalmazta, amely világosan kijelentette, hogy az alternatív jogszabálynak mindenképpen számításba kell vennie azt, hogy ugye itt szűkös erőforrásokról van szó, tehát nincs elég ilyen terület. Köszönöm, és át is adom a szót Szara Golbátó ügyvédnek, és aztán még lesz idő az eszmecserére, hiszen nagyon sok téma ez, so, nagyon szertágazó téma ez a közelmúltbeli törvénytervezet is ide tartozik. Köszönöm szépen, valóban nagyon érdekes téma ez, és ugye a politikai osztályunk tanácsára ugye mi magunk rendeltünk meg tanulmányokat ezzel a témával kapcsolatban, amelyet nem csak a szakbizottság tagjai fognak majd tanulmányozni, hanem az egész parlament valamennyi képviselője itt az Európai Parlamentben. Ezzel együtt igen átfogó előadást hallottunk az önök részéről, úgyhogy talán kiegészíteni csak. Ja, perfect. The floor is yours. Grazie. Allora, in tre... Nagyon röviden, csak három percben. Nos, három percben szeretnék néhány kulcspontot kiemelni, amelyek a tanulmányunkban megjelennek, és amelyek a jogsértési eljárás elemzéséből adódtak, amelyet 2012-ben zártak le Olaszországgal szemben, és az előzetes döntéshozatali szakból származó döntéssel 2016-ból datálódik ez. Itt öt ö, alapvető kijelentést lehet tenni, mégpedig annak alapján, amit az európai intézmények szolgáltattak nekünk, ezek egységesen érvényesek az EU összes tagállamára. Egészen röviden, az első ilyen alapvető kijelentés. A nemzeti rendelkezések automatikus megújítást irányulna, irányoznak elő, és ez horizontálisan alkalmazható az összes koncesszió tulajdonosra. Ezek a szerződés 49-es cikkével, illetve az irányelv 12-es cikkével szembe mennek. A második pont a nemzeti hatóságok feladata, hogy értékeljék, hogy vajon a koncesziók a 12-es cikk hatálya alá tartoznak-e az irányelven belül, avagy a szerződés 49-es cikkének hatája alá. Az első esetben, ahogyan az Európai Bíróság rámutatott, a koncesszió a 12-es cikk hatája alá tartozik, amennyiben term- ö, szűkös természeti erőforrások a tárgyai, a második esetben pedig, amennyiben nem alkalmazandó a 12-es cikk, akkor a nemzeti hatóság feladata az, hogy ellenőrizze, hogy vajon a koncesziók egy határokon átnyúló érdeket jelentenek-e, tehát a 49-es cikk hatája alá tartoznak ennek következtében. A harmadik alapvető pont. Mindkét esetben, tehát akár a 12-es cikk alkalmazandó az irányelvből, akár pedig a szerződés 49. cikke alkalmazandó, a közterület koncesszióját kiválasztási eljárás keretében kell odaítélni, amely átlátható és nem megkülönböztetésen alapul. A negyedik pont amikor meghatározzák a kiválasztási eljárás szabályait, a nemzeti hatóságok figyelembe vehetik az imperatív okokat a közérdekre vonatkozóan, és ezeknek meg kell felelniük az uniós jognak. Így például ezen okok között szerepelhetnek a, a szociális politika célkitűzései, valamint a környezetvédelem. Az ötödik és utolsó ténymegállapítás, és ezzel le is zárom, az Európai Unió általános elvei ö, értelmében ami a jogbiztonságra vonatkozik, és a legitim odaítélésre a nemzeti hatóságoknak esetenként kell értékelniük a leköszönő koncesszió tulajdonos álláspontját. A legitim odaítélés az különösen azt teszi lehetővé, hogy a leköszönő koncesszió tulajdonos beruházásait értékeljék, és így módon jó oda lehet ítélni a koncesziót egy további időtartamra. Very much. Köszönöm. Valóban szükség van az átfogó strandreformra Olaszországban, figyelembe véve a bírósági ítéletet is és annak következményeit. Úgy gondolom, hogy nagyon komolyan meg kell ezt mindezt fontolni. Nem ez az a pillanat persze, amikor ezt az ügyet megvitatjuk, de javasolnám, hogy mindenki eh, szerezze be a kiáratnál található példányt a jelentésből, tanulmányból, és tanulmányozza azt. De Kordári úr nincs itt a teremben, ha jól tudom, ezért inkább a bizottság képviselőnek adom meg a szót közvetlenül, aki viszont itt van. Önné a szó. Yes, thank you for Köszönöm szépen, hogy szót kaptam. A bizottsági szolgálatok köszönetet szeretnének mondani a szakbizottságnak, amiért meghívtak bennünket erre az ülésre, és tudomásul veszik a tanulmányt, illetve az abban szereplő következtetéseket, különös tekintettel arra, hogy az Európai Bíróság nagyon fontos megállapításokat tett az EU törvények alkalmazhatóságával kapcsolatban, e, tisztázva a helyzetet. E, e, ez természetesen minden tagállami hatóságra vonatkozik az Európai Unió valamint tagállamában, miközben gazdálkodnak a hatáskörükbe tartozó tengerpartokkal, strandokkal, és nyilvánvaló, hogy a bíróság által meghatározott irányelvek figyelembevétele a jogalkotás során is megerősítik a jogbiztonságot. A bizottság továbbra is figyelemmel kíséri ezeknek az elveknek a végrehajtását, megvalósulását, érvényesülését az Európai Unióban mindenfele. És ez egy olyan tevékenység, amely jelen pillanatban is folyamatban van és többet nem is szeretnék erre mondani. Thank you very much. Well, this is now. Köszönöm szépen. Ez az a pillanat, amikor korábbi döntésük alapján nem tárgyaljuk a további petíciókat, hanem ehelyett mármint nevezetesen a parti, tengerpart koncesziókkal kapcsolatban további petíciókat nem vitatunk meg, de hogyha a bizottsági hoz, illetve a szakértőkhöz kérdéseket szeretnek feltenni, arra van lehetőség. Elfonti eh, úrnak van is kérdése, ő a szó. Köszönöm. Igen, két kérdésem van a két előadóhoz. Az első, hogy volt a módjuk, ugye ön az első előadó utat rá, hogy volt-e módjuk a nemrégében kialakított olasz törvénytervezettel foglalkozni, és ez eh, ellenébe megy -e a tanulmányok eredményeinek, különösen az európai jogszabályokkal. Van-e valamiféle megfelelés ezen új törvénytervezet esetében? hogyan értelmezik a szűkös vagy korlátozott természeti erőforrások koncepcióját, erről nagy vita folyt, mert a korlátozott vagy szűkös ez más és más koncepció. Előadó, az első kérdésre én válaszok, a másodikra Gobbátó ügyvéd asszony. Ami a ö, törvénytervezetet illeti, illeti, ez jelentés egy része volt, amiről már néhány szót szólhattam. Ez világos iránymutatásokkal szolgál, és elfogadja a bíróságtól származó iránymutatásokat. Ez a 2017. január 27-i törvénytervezet. Ezt az alsóház már elfogadta, Sajnos a vizsgálatát a szenátusban felfüggesztették, mert ugye fel kellett oszlatni a az alsóházat és a szenátust. Választási kampány zajlik Olaszországban. December 28-án a köztársaság elnök feloszlatta a parlament mindkét házát, tehát nem volt mód ennek megvizsgálására. Ami minket illet, amit mi elemezni tudtunk a Pádovai Egyetem részéről egy konferencia keretében is, amelyet májusban tartottunk erről a témáról. Itt egy olyan törvénytervezetről van szó, ami szerintünk tartalmaz néhány pozitív elemet, amelyek pontosan ebbe az irányba mutatnak. Főleg azért, mert átülteti a verseny elvét, amelyet már a belső jogszabályaink is elismernek, a közigazgatási és alkotmányos jogszabályaink is, és a garant tárolhatóság, és aztán az átláthatóságot is. Nagyon fontos ez a törvénytervezet, átülteti az Európai Bíróság útmutatását a legitim odaítélést illetően meglátjuk, hogy majd ezek az elemek, tehát megmarad -e ez a törvénytervezet. Itt három ö, elvről van szó, a tengermelikák integrált kezelése, tehát oda kell figyelni a környezetvédelemre, ez nyilvánvaló Franciaországban, de akár Horvátországban is, amelynek a törvényei közelmúltbeliek. Aztán itt van a legitim odaítélés, és utal a Bolkenstein irányelv 12-es cikk harmadik albekezdésére, és a szakmaiságra, illetve a vállalat kereskedelmi értékére a tender keretében az új koncesziós kiválasztásakor. Tehát ez körülbelül annak a nyomán halad, ami Franciaországban már létezik, vagy akár Horvátországban. Tehát, hogy tegyük figyelem, vegyük figyelembe a szűkösséget, amiről ugye majd Szere fog hamarosan szólni, tehát legyen egy átmeneti időszak és mentesítések, ezt még meg kell majd persze határozni, hogy alkalmazkodni lehessen az új jogszabályhoz. Persze ennek az átmeneti időszaknak az időtartalma az korlátozott kell, hogy legyen, erről még nem született megállapodás és mindehez tartoznak nyilvántartások is, amik ki nem osztott strand területeket illetően, ugye szűkös területekről vagy erőforrásokról van szó, és a mi értelmezésünk szerint ez egy differenciált jogszabály a lejáró korábbi koncepciók vonatkozásában fenntartva azon mechanizmusok alkalmazását, hogy mindez nyilvános legyen, a versenyjog feltételének megfelelően történjen, nyilvános konzultációk történjenek. Itt a francia gyakorlatra utalhatunk, tehát egyfajta nyilvánosságra, hozatalra van szükség az előző koncesziókra vonatkozóan, ugyanakkor egy védelmi hálózatra is szükség van a jellegi vállalkozókat illetően. Tehát az átmeneti időszakot is pontosan szabályozni kell, és olyan rendelkezéseket kell bevezetni, amelyek a legitim odaítélést valorizálják. És ez azon kérelmeknek ad nyomatékot, amelyek esetében egyfajta környezeti fenntarthatóság érvényesül, illetve amelyek képesek a strandok látogatottságát javítani, ezt megkönnyíteni. Tehát itt a verseny, a legitim odaítélés elve egyaránt érvényesülnek. Ezt a törvénytervezetet még tovább kell tanulmányozni és javítani, de mindenféleképpen jó kiinduló szöveg ez szerintem. És itt a jogalkotókkal eléggé egyetértünk, van egy konferencián beszéltünk erről, és ezekben a kulcspontokban egyetértettünk. Szeregobberto, a második kérdést illetően már, ami a 12-es cikk alkalmazását illeti, a korlátozott engedélyeket illetően, itt a Promo Impreza Demeris ügyre utalhatok, 70-72 a főtanácsnok ítélete. Mit is mond itt az Európai Bíróság? Ugye itt a 12-es cikk azon koncesziókra vonatkozik, amelyek korlátozottak, mert szűkös természeti erőforrásokra vonatkoznak. A főtanácsnak azt emelte ki, hogy az ilyenfajta köztulajdonban lévő tengermelléki területeket az olasz önkormányzatok kapják meg, tehát egy olyan földrajzi térségben helyezkednek el, amely korlátozott. A fő tanácsnok szerint fennel nának az előfeltételei annak, hogy a 12-es cikket alkalmazzák erre az egyedi esetre. Tehát itt az önkormányzati jelleg ö, határozná meg ezt ö, a, azon hatóságok esetében, amelyek ezeket a koncesziókat kiadják. Köszönöm szépen, és úgy gondolom, hogy lesz okunk később is visszatérni majd önökhöz amikor feltételezésem szerint további petíciókat kapunk ebben a témában. Köszönöm mindeket, mindeket eljüknek, amiért tanítottatték a délután egy részét, és sok szerencsét kívánunk a jövendőbeli munkájukhoz eh, ezen a rettenetesen, európai szempontból rettenetesen fontos eh, eh, témakörben. Kedves kollégáim, a következő napirendi pont a 20-as számú, a 337-ös petíció 2012-ből, 721 Hm, stb. stb. ott van ennek előtt a papíron, a sertések, malacok farokkurtításával kapcsolatban. Svédországban, Dániában és az Egyesült Királyságban, és hirtelen a terem már is skandináv karakterisztikát vett föl. Nagy örömömre megadnám a szót ez a Fábénak, aki itt van velünk, nem először és úgy gondolom, hogy ön is egy PowerPoint prezentációt fog nyújtani. 5 percben kérném, és kérem, hogy ne lépj át. Köszönöm szépen a Human Society nevében és a többi petíció benyújtó hagyományos értésnényeztése foglalkozók nevében. Örülök, hogy ebben a témában megszólalhatunk. Nos, a, a sertések faragcsonkítás rutinszerűen már 15 éve illegális 2003 óta az Egyesült Európában, azonban a sertések 40%-át még mindig faragkurtítják. A Kopa Kocsika kollégánk dokumentuma ezzel kapcsolatban ugyancsak elérhető a weboldalunkon. A törvény nagyon világosan fogalmaz, nem tiltja meg az összes farakurtítást, hanem azt javasolja, hogy próbálják meg a sertéstartók, a sertések tartási környezetének módosításával elérni, hogy a sertések ne rágják, ne harapják egymás farkát, és hogyha ezt meg tudják akadályozni, akkor nem kell kurtítani a farkat egészen addig kell javítani a tartási környezeteket, amíg ez a magatartás meg nem szűnik. Azonban Svédországban és Finnországban teljes mértékben megtiltották a sertések farokkurtítását. Azonban azt látjuk a legtöbb farmon, semmiféle komoly kísérlet nincs a sertések tartásának olyan értelmű javítására, amely megakadályozná ezt a magatartást. A sertések farok harapásának egyik kulcsfontosságú oka az az, hogy a sertéseknek nincs kellőképpen élménygazdag környezete. Olyan anyagokra van szükségük, amelyek élménygazdagát teszik a sertés élő környezetét. E, ehhez fára, szalmára és egyéb, egyéb anyagokra van szükség, és egyéb foglalkoztatásra. A legtöbb gazdálkodó azonban ezt a törvényt figyelmen kívül hagyja, és legfeljebb néhány eh, fémláncot és műanyag játékszert eh, eh, kínál fel a sertéseknek. Jól lehet, ezek nem teszik kellőképpen élménygazdagá az állatok környezetét. A gazdálkodók 63%-a legfőjebb műanyag játékszereket és fémláncokat aggat az istálóba. 2016-ban ajánlások jelentek meg az Európai Bizottságtól, eh, staffrakik dokumentumokkal együtt, hogy milyen intézkedésekre van szükség a farokharapás és a farokkurtítás minimalizálására. Ezek az anyagok eh, eh, nagyon értelmes javaslatokat fogalmaztak meg. 2017-ben pedig eh, eh, fact sheetek, tehát tényeket összefoglaló anyagok is megjelentek. Ennek ellenére sok tagállamban egyáltalán nem tesznek semmit, vagy nagyon kevés dolgot tesznek annak érdekében, hogy a törvényt végrehajtsák. Nagyon örülünk, hogy a bizottság fölkérte valamennyi tagállamot, hogy 2018-ig intézkedési zárat fogalmazzon be és nyújtson be amelyben beszállnak a tagállami kormányok, hogy hogyan teljesítik az direktíva céljait, és milyen időkereteken belül, és ha a tagállamok nem nyújtják be ezt a részletes intézkedési tervet, akkor nagy olyan tervet, amelynek nagy esélye van arra, hogy lényegesen javítsák környezetet, és a, a törvényeknek való megfelelést. Ha ez nem történik meg, akkor a bizottság szabadsértési eljárást indulthat. Ezért mi kérjük, hogy a, bizottság, hogy a PETI szakbizottság tartsa nyitva e, ezt e, a petíciót, mindaddig, amíg az Európai Bizottság és a tanács el nem éri, hogy e, érdemben gazdagabb környezetbe kerüljenek az európai sertések. Köszönöm szépen. Elnök, Eh, akkor megadom a szót eh, Frederik Fedelének, aki 2014-ben még nem volt parlamenti képviselő, ugyanakkor eh, akkor a szakbizottsághoz bizalommal fordult a petíciójával, úgyhogy most megadnám neki a szót, hogy foglalja össze hogy mit is tettünk. Végig is ezt nem is el tudom mondani, ezt a témát néhányszor megvitattuk már itt a szakbizottságban, nagyon sok energiát és erőfeszítést szántunk erre. Az intézkedések egy része e, magába foglalja 2014-ben e, e, elkészült tanulmányt, leveleket küldtünk Andrekaitis biztosnak, a, a potenciális szabadsértési eljárásokkal kapcsolatban erre választ is kaptunk. Megkerestük az Agrit is, amely tudomásul vette megkeresést és véleményt is formáltak erről. Az MV úgy döntött, hogy ezzel kapcsolatban nem foglal állást. Tehát lényegében valóban léptünk, és ez, ez után megadnám a szót Fredriknek. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm, hogy nyitva tartják a petíciót. Úgy gondolom, hogy a Peti Szakbizottság eh, azt mutatja, hogy eh, igenis van erőnk ilyen témákban. Ami Schwabe képviselő, illetve eh, Schwabe azt, hogy mondod, Ugye a tagállamoknak 10 éve volt arra, hogy teljesítsék a, a, az elvárásokat. 2013-ra el kellett volna 2008-ban a tanács maga is szabályokat határozott meg arról, hogy hogy kell betartani az úgynevezett sertés direktívát. Mégis 10 éve később sem tudták ezt teljesíteni Jól lehet, eh, több alkalommal próbálkozott a parlament is lökést adni eh, ennek eh, komoly, nagy többségű szavazásra és kerül Strasbourgon szóval a parlament plenáros ülésén. Az MV, az Agri és egyéb szakbizottságok is erőltették a témát. Ugyanakkor ez a téma nagyon közel áll az európai polgárok szívéhez is. A legutóbbi nagy fölmérés februárban került megjelentetésre Eh, a biztos azt mutatta ki, hogy nagy eh, a tagállami eh, támogatás az ügy mögött, és ezért történik végre valami a tagállami intézkedési tervek terén is. Másfelől az alapvető gondolat arról szól, ugye, hogy hogy bánunk az állatokkal, hiszen leggyakrabban azért kell az sertések farkát lecsípni, mert nem megfelelő a tartási körülmény. Ha megfelelő szórakozás áll a sertések lehetőségére és elég mozgástér, akkor általában megszűnik a farokharapási magatartás. Természetesen előfordulnak esetek, amikor orvosi okokból is szükség lehet a farok csonkítására, de a tagállamok nagy részében, mintha nem lenne szándék ennek a meglépésére. Én ugye alelnök vagyok a Sertés Jóléti Bizottságnak, Dánia komoly sertés rendelkezik, jók az árak, egyre nő a sertés termelés, annak ellenére, hogy tilos a farokkurtítás. Azaz egyetlen nem kifogás az, hogy a farokkurtítás megszüntetése az negatív hatása lenne a gazdálkodásra. Tehát meg kell látni, hogy a tagállamok intézkedési tervéből mi fog kisülni majd malacfarok ügyben nagyon fontos, hogy az érdeklődésünket továbbra is fenntartsuk, és egyre, nyomás, egyre inkább nyomás gyakorlunk a tanácsra, hiszen leginkább a tagállami képviselők azok, akik a tanácsüléseken nagyon szép szavakat határoznak meg, nagyon komolyan fognak állást, foglalnak állást pontot, ugyanakkor nem sok minden történik a gyakorlatban. Köszönöm szépen. Köszönöm, ez egy nagyon jó kérdés, és ezzel át is adom a szót Monsieur Magírnak a bizottság részéről. Thank you very much, Madam Chair, and thank you very much for the invitation. Köszönjük a meghívást, elnök asszony. Azt gondolom, hogy Schwabe asszony jól összefoglalta a helyzetet, el tudom mondani, hogy a bizottság mit tett. Cselekvési tervet kértünk a tagállamoktól január vége a határidő. Ezeket idén fogjuk majd értékelni. Felvilágosító anyagokat adtunk ki az ágazat képviselőinek, megpróbáljuk ki kierőszakolni az átmenetet, és úgy látom, hogy pozitívan fogadták az érdekeltek ezeket az erőfeszítéseket, tehát várjuk a várjuk a cselekvési terveket, ezeket értékelni fogjuk, semmit nem zárunk ki eh, hogy annak érdekében, hogy megakadályozzuk a eh, farokkurtítást, eh, és hogy az ide vonatkozó jogszabályokat betartsák az Európai Unióban. Köszönöm. Most a képviselők következnek, Margarete. Ja, tak. Ja, hát, tenk tænkt mig tale dansk, De szényi... Köszönöm. Dánul fogok ma beszélni. At der er folk, der følger det. Ez a dosszié, ugye nagy érdeklődést tárgya Dániában. 2014-ben a választások előtt volt témánk ez, akkor is nagy figyelem övezte a témát, és felmerült, hogy versenytorzulás következik-e be Svédország és más tagállamok viszonylatában, amelyek betartják a szabályokat, míg a nagy többség ezt nem teszi meg. Én köszönetet szeretnék mondani az Európai Bizottságnak, hogy e, ilyen jól előre lépett, tehát sikeres lehet az ilyen eljárás, hogyha egy adott tagállam nem tartja be a szabályokat. A szabályok be nem tartása nem jár költségekkel, hallhattuk, és a dániai sertés tenyésztők részéről hozzá tették, hogy ez állat kínzás, hogyha nem kurtítják meg a farkakat, hiszen így a sertések egymást harabdálják. Hamarabb el kell választani a malacokat az anyaállattól is ennek következtében. Mostanáig semmi nem történt ezen a területen, remélem most nagyobb nyomás gyakorlásra kerül sor, és a miniszterek százszerzelékig a mezőgazdaság mellett állnak ki, főleg, hogyha a mezőgazdasági miniszter egyben környezetvédelmi miniszter is, ez egy Deán specialitás, de nagy meglepetésünkre ő azt mondotta, hogy ezt a rutin szerű farok kurtítást meg kell szüntetni. Nem tudjuk, hogy ez valóban így lesz, ezt majd meglátjuk, de szerintünk arra van szükség, hogy az Európai Bizottság a szerződésben foglalt kötelezettségeit betartsa, ezen jogszabályok betartatása felett őrködjön, eddig nem volt nagyon aktív a bizottsága e tekintetben. És a mi érvelésünk szempontjából fontos, hogy nem csupán Dánia követi el ezt a bűnt, hanem a tagállamok nagy részében ez a rutinszerű gyakorlat. És nem veszik komolyan a saját jogszabályainkat, illetve a bizottság jogszabályait, és ez tárt kapukat tár fel az ilyenfajta üzelmek előtt, senki nem foglalkozott azzal, hogy valaki nem tartja be a jogszabályokat. Most eddig teljes mértékben következmények nélkül maradt a nem szabálykövető magatartás. Áttekintést kell készíteni arról, hogy mely tagállamok tartják be a szabályokat, melyek nem. Világos áttekintésre van tehát szükség erről a területről. A, pen, a petíciót benyújtó is kérheti ezt, de a bizottságtól is kérhetjük ezt. Azt hiszem, hogy újonnan megválasztott miniszterünk visszaesik majd a régi kerékvágásba hamarosan, a régi szokásokhoz visszatér, ha csak a körmére nem koppintunk ebben az ügyben. Also, Vilja, and now I'd like... Köszönöm, most pedig Péternek is megadom a szót, aki szintén már egy ideje foglalkozik ezzel a témával. Köszönöm. Egy észrevétel részemről. Ez tényleg rossz példa az európai jog alkotás számára, és gondoskodnunk kell arról, hogy az európai jogszabályokat, amely ne csak elhatározzák, hanem be is tartsák. Ugye, hogyha ismerjük, hogy hogyan születnek ezek a jogszabályok. Egy háromoldalú egyeztetés keretében összeül a parlament, a tagállamok, a bizottság, és aztán megszületik a törvény. Ugye azt nem lehet mondani, hogy valaki részt vett a jogszabály megalkotásában, de a végrehajtásával nem foglalkozik. Akár Németországban is hallhatjuk azt, hogy Brüsszelből diktálnak nekünk, noha ezek a jogszabályok kompromisszum eredményeként születnek, és ez nagyon dühítő. Aztán a második dolog, ugye átmeneti időszakot is hagytunk, és ha jól emlékszem, tíz év volt ez, hogy minden felszerelés álljon rendelkezésre, vagy megújuljon a mezőgazdasági üzemekben. Tehát itt voltak átmeneti időszakok, volt párbeszéd a mezőgazdasággal. Az üzemek igenis beszerezhették volna, megújíthatták volna az ez irányú felszereléseiket, hogy ne legyen már a farakkurtítás szükséges. Két lehetőség van, vagy hatályos a törvény, akkor végre kell azt hajtani, vagy nem hajtjuk végre, és akkor a törvényt kell megváltoztatni. Én azonban abból indulok ki, hogy szerintem a végrehajtással kell foglalkoznunk ebben az esetben. Margaret csodálkozni fog. Én nem szeretem az, mindig az ilyenfajta petíciókat, de szerintem most ezt a petíciót nyitva kell hagyni, a cselekvési tervet meg kell verni, de az lenne a kérésem és ajánlásom a bizottság irányában, hogy most már a szavakat kövessék tettek, vagy van törvényünk, vagy nincs, amit most teszünk, ez csak egyfajta visszabirkózás és itt nem versenytorzulásról van csupán szó, hanem alapelvekről. Jó okunk van egy adott törvény megalkotására, hogyha az már megvan, akkor azt végre is kell hajtani. Ha valaki nem így tesz, akkor nem tudja együtt alakítani a többiekkel az EU-t, és nem kell bizalmat az EU intézményeiben. Tehát itt mindenféleképpen végre kell hajtani a törvényt, és az ilyenfajta esetek nem lehetnek szabályá. Köszönöm, Kofúr következik. Uh, thank you, Chair. I don't know whether I should speak... Köszönöm, nem tudom, hogy dánul beszéljek, vagy angolul. Well, I, I think, um, <coughs> okay. I, first of all, I'd like to thank, uh, thank you so much for the... Köszönöm. Uh, köszönöm először is a tájékoztatót. A kollégák mondták már, hogy mennyire szégyen teljes az, hogy ilyen régóta van egy irányelvünk, és aztán nem veszik figyelembe a tagállamok. Én figyelem a Szauditot Dániából és Hollandiából, és azt látom, hogy majdnem száz százalékát a sertésnek a, kurtítják a farkát. A hatóságok azért nem hajtják végre a jogszabályt, mert szerintük versenyhátrányba kerülnének a, a vállalkozások, ezért nem hajtják végre és ha megkérdeznénk az európai tagállamokat, valószínűleg mindegyikben jelentős mértékű jogsértést figyelhetnénk meg, ami tényleg egy szégyen teljes dolog. Hogyha megnézzük a szöveget, és rögtön az első ábrán látható volt a kivetítés során, a dán hatóságok azt írják, először is megpróbálják elkerülni a, amennyire lehetséges a kurtítást. De erre azt lehet mondani, hogy hát megpróbáltuk elkerülni, de nem sikerült, úgyhogy most kurtítani kell a sertések farkát. E, ennyire egyszerű lehet a dolog? Tényleg akarjuk most javítani a malacok, illetve a sertések életminőségét, vagy vagy egyáltalán nem akarjuk betartani a jogszabályt. Tehát a rutinszerű farokkurtítást el kell kerülni, ez volt a célja a jogszabálynak. Az állatok jólétét növelni kell, de túl sok a kiskapu. Az, hogy a bizottság, és a bizottságtól várható el, hogy mindent tegyen meg, hogy ezt a kiskaput bezárják, szerintem nyitva kell hagyni a petíciót. És képzeljük el, mi lenne, hogyha ezt a pénzügyi szektor csinálná, hogyha most a bankágazatban hajtanák végre, csinálnák meg ezt, hogy ilyen nyíltan nem teljesítenek egy jogszabályt, akkor azt gondolom, hogy elég gyorsan eljárás indulna ellenük. Ezek kismalacok, ezek érző lények, és szisztematikusan rossz bánásmódban van részük. Én tényleg azt gondolom, hogy ez szégyen Európára nézve, és szörnyűnek tartom azt, hogy a bizottság ugyan nagyon sok mindent tett, de ténylegesen e, ami de aminek van valami értelme, az mégiscsak a pénz, vagy a pénzbüntetés. Ugye az eljárások azok drágák lennének a tagállamra nézve, viszont hatékonyak. Visszaadom a szót a petíció benyújtóinak. Nem tudom, akarnak-e még valamit mondani. Köszönöm ezt a lehetőséget, és egyértelmű, hogy a bizottság tagjai között konszenzus van azzal kapcsolatban, hogy maradjon nyitva ez a petíció. Valóban szégyen teljes dologról van szó, gúnytűzünk a jogszabályból, van egy nagyon jó jogszabály, amit aztán nem hajtanak végre. lehetőséget kell biztosítani arra, hogy javuljon a helyzet. Lehet mondani azt, hogy az, állat, az életminősége az állatoknak Európában a legjobb, de amikor a kereskedelmi alkukat tárgyaljuk, akkor a partnerországok azt vethetik a szemünkre, hogy persze írásban nagyon jók a szabályok, de valójában itt is rutinszerűen megsértik azokat. Hogyan lehet elvárható a külföldiektől, hogy megfeleljenek a mi igényeinknek, hogyha saját magunk nem tudjuk kikényszeríteni Európán belül is. Én azt remélem, hogy ez a bizottság eh, hozzájárul ahhoz, hogy az Európai Bizottság végre nyomást gyakoroljon a tagállamokra. Frederik, köszönöm, mint teljesen egyetértek azzal, ami itt elhangzott. Az itteni képviselők, akik itt megszólaltak, legalábbis ugyanazt mondják, és én úgy gondolom, hogy Andrew Kajte biztos szintén jó szándékkal viseltetik a dolog iránt, de mivel a bizottság korábban azt a döntést hozta, hogy további jogszabályokat nem fog hozni. Ezért nem történik semmi. Vannak néhány évvel ezelőtt elfogadott szabályok, éppen most zajlik azoknak a végrehajtása, ugyanakkor új állat jóléti intézkedés nincs tervben. Sajnálatos módon várnunk kell tehát a következő bizottságra. Kollégiumként működik az Európai Bizottság, hiába van egy jó szándékú biztos, egyedül nem tud lépni ebben az ügyben. Emellett arra is emlékeztetnék, hogy két évvel ezelőtt volt egy viszonylag egyszerű állásfoglalás az Európai Parlamentben, amely alapvetően arról szólt, hogy új állatjóléti stratégiát akarunk látni, legalább öt éveset, a szabályok betartatását akarjuk, a már elfogadott szabályok betartatását, és végezetül azt, hogy legyen akár egy állatjóléti törvény, amely szabályozza, hogy érző lényekkel hogyan lehet bánni. Polszer asszony volt nagy híve ennek, és Európa vezető szerepet játszott azzal, amikor először kimondta, hogy érző lényekről van szó. Ez azonban azt is jelenti, hogy erkölcsi kötelességünk e, új szabályokat hozni, mert a régiek úgy, úgy bánnak az állatokkal, mint hogyha nem érző lények lennének, Margaret, tessék. Először is szeretném látni az országok listáját. Mert ugye állandóan azt mondjuk, hogy a legtöbb ország, legtöbb ország így vagy úgy, de szeretném látni azt, hogy mely országok teljesítik mégis ezeket a szabályokat. Az Orhuszi Egyetem a közelmúltban adott ki egy deprimáló jelentést, amelyik azt mondja, hogy egy sertésre átlagosan 1,2 négyzetméter terület jut, e, és ez nem megfelelő, elég drámai a helyzet, hogyha látjuk, hogy a szabadon élő állatok eh, nagyon is élvezik a szabadságot, és nincsenek összezsúfolva. E, ezeknek az állatoknak akár még játékaik is vannak. Eh, Úgyhogy érdemes valami jobbat kitalálni, és tulajdonképpen eh, 1,2 négyzetméter és 100 kiló szalma nagyjából megoldaná a problémát a faragcsonkítás kapcsán is. Elnök, hogyha van erre szándék, akkor meg lehet oldani. Jill úr. Thank you very much. Um, in the... Köszönöm szépen. Anglia északkeleti részén ahol nagyon gyakori a sertéstartás. Én nagyon sok olyan gazdálkodót ismerek, akik gyakorlatilag tönkrementek, mert amikor bevezették az jóléti rendelkezéseket Angliában, akkor betartották a szabályokat. Azok, akik viszont Európában nem tartották be, tisztességtelen versenyt jelentettek a brit sertéstenyésztőknek. És hát az lett volna a terv, hogy kiegyensúlyozott versenypálya legyen, de az nem valósult meg is. Valószínűleg ezért van az, hogy nagyon sok farm, farmer a Brexit mellett szavazott, mert látták, hogy nagyon tisztességtelen ez így, méltánytalan. És az egyik lehetőség arra, hogy az állatjólétet javítsuk, hogy egy koherens címkézési rendszert vezessünk be, hogy a polgárok a zsebükkel szavazzanak, hogy olyan sertést akarnak-e, amelyet méltányos, állatjóléti szempontból tisztességes környezetben lehetek föl, vagy olyan állatot, amely teljesen milyen, mindegy milyen körülmények között senyvedett, és hát az emberek azért tesznek például McDonald's-os hamburgert, mert fogalmuk sincs arra, hogy azok az állatok hogy nőttek föl. Tehát úgy gondolom, hogy mindenféleképpen a fogyasztóknak kellene biztosítani a választási lehetőséget, és az európai polgárok szerintem egy picit többet is fizetnének le, hajlandók lennének azért, hogy egy olyan sertésből származó húst fogyasztanak, amely egy kicsit jobb körülmények között élt. E, így tudunk csak kiegyensúlyozott e, e, versenyterepet teremteni. Elnök, jó, akkor ezt ne folytassuk most, jó lehet, ez nagyon érdekes javaslat. De azt gondolom, hogy most össze kell foglalnunk, mert tovább kell lépni. Természetesen a petíciót nyitva tartjuk, és úgy gondolom, hogy már írtunk a biztosnak levelet, amelyet jó fogadott, válaszolt is rá, és így gondolom, hogy ezt a levet újra el kellene küldenünk, és bele kellene írnunk, hogy a jelenlegi helyzet ma mi nem további törvényeket akarunk, csak azt akarjuk látni, hogy ezt a törvényt, ezt a direktívát mindenütt végrehajtják, és ezt a bizottságnak monitoroznia kell. Ezért mindenképpen jó ötlet szerintem név szerint rámutatni azokra az országokra, ahol ez a probléma van, Nézzük meg, hogy az egyes országban hogyan hagyják végre a direktívát. Ezen kívül azt is szeretném, hogyha megtennénk valamit, amit nem túl gyakran teszünk meg. Írjunk levelet a tanács elnökségének is, hiszen a bolgárok eh, eh, az elnökök, és érdekes lenne látni, hogy a bolgárok hogy reagálnak erre mert hogyha őket megkeressük, ők rákényszerülnek arra, hogy ezt a témát fölvessék a, a tagállamokkal. Néha érdemes kreatívnak lenni, még akkor is az ember politikus. És ma szerintem elég kreatívak voltunk. Úgyhogy visszatérve arra, amit Margaret mondott a sertések inger gazdag környezetéről, tudjuk, hogy egyetlen állat sem hasonlít annyira az emberre, mint a disznó. Tehát mi is unatkozunk, hogyha ö, ö, nincs elég játékszer a környékünkön. Ma viszont nem voltunk unat, nem unatkoztunk, mert nagyon érdekes volt ez a téma, és most már tudjuk, hogy merre kell tovább mennünk ebben az irányban. Látom, mindannyian bologatnak. Köszönöm szépen, ezen a pozitív hangulatban zárjuk le ezt a témát. Köszönetet mondunk a petíciót benyújtó feleknek, amiért megvilágították egy kicsit az elménket. Köszönjük szépen! It's not possible. Okay, so we move to the next petition, which is... A következő napi rendi pont, 12-12, a szarvasmarhák azonosító krotáliájával kapcsolatos kérdés Írországból. Úgy gondolom, hogy több petíciót benyújtó fél is itt van Írországból, de várom a visszaigazolást a kollégáimtól azok nincsenek itt a teremben, akik benyújtották a petíciót, úgyhogy megadnám a szót a bizottságnak, vagy nem. Okay, Mr. Kelly, you are representing. Kelly úr, ön képviseli a petíciósokat. Erről nem tudtam eddig, megadom a szót önnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tommal és gyermekeivel, Donakával és Tvisával vagyok itt. Ők nyújtották be ezt a petíciót. Először azt szeretném mondani, hogy nagyon örülök annak, hogy a petíciós bizottság működik, eh, nem eh, eh, gyakran hozok ide petíciókat. Utoljára négy éve hoztam egy korki toxikus anyagokkal kapcsolatos ügyben, ahol nagyon sok rákos megbetegedés volt, és az akkori javaslataink alapján a kormány megoldotta a helyzetet, intézkedéseket hozott, köszönhet azért a bizottságnak. A mai ügy ugyancsak nem egy könnyelműen eh, petícióra eh, hozott eh, kérdés. A szarvasmarha azonosításra használó fülprotáliák ügye kapcsán el tudjuk mondani azt, hogy Tom és felesége két különböző farmon, két különböző gulyát állományt nevel, és ahogy Frank O'Connor híres író, ír, író mondta, a When All the Trouble Began című könyve címével élhetnénk itt is. A probléma akkor kezdődött, amikor takarító hadműveletet indítottak a telepen, és a fel nem használt krotáliakat kidobták és megsemmisítették. Nem is nagyon foglalkoztak ezzel, lejteztek. És idővel rájöttek arra, hogy a minisztérium nem adott ki újabb kotáliákat, mivel a korábbi években kötött kotáliákhoz nem volt állatrendelve, tehát használják a régieket. Ettől kezdve ugye az volt a helyzet, hogy szarvasmarhák születtek a farmon, de nem tudták regisztrálni őket, mivel hogy a tartalékban, elméletben papíron meglévő kotáliák konkrétan kidobásra kerültek, és Ráadásul ez volt az az időszak, amikor Írasztályban kitört a, a száj és körömfájás probléma, és a minisztérium egyrészt túlságosan is óvatosan járt el, és túlságosan is betartotta a szabályokat, úgyhogy inkább a biztonság kedvéért túlságosan óvatosak voltak, és meglehetősen szigorú intézkedéssel Eh, intézkedtek eh, Tom és Harry, eh, a fér és a feleség farmján, és mivel nem kaptak kötáliát az állatok, nem regisztrálták őket, nem tudták eladni az állatokat, eljött a tél, és nem volt takarmány az állatok etetésére. Ettől kezdve ki kellett hajtaniuk legelni a, a szarvasmarhákat, és a minisztérium ezzel is problémákat talált. És végül a minisztérium belement arra, hogy teszteljék egyesével a szarvasmarhákat, sőt DNS vizsgálatokat is végeztek, hogy össze tudják hozni regisztráció hiányában azt, hogy melyik borjú melyik anyához tartozott, hiszen felnőtt marháról nehéz megalapítani, hogy kikinek, ki fia borja. És ugye sokan mondták, hogy ez a megközelítés túlságosan is szigorú volt, volt a tisztviselő, aki le akarta lövetni a szarvasmarhákat, meg akarta vonni a gazdálkodási jogot a, a pártól. Rettenetes helyzet volt ez, és az ír gazdálkodók szövetsége különösen nem örült ennek fellebeztek a fellebbezést, elvesztették, az ombudsman sem írta a segét, ekkor kerestek meg engem, és mondtam, hogy igen, ez nem egy méltányos helyzet, úgyhogy remélhetőleg a petíciós szakbizottság az Európai Parlament szintjén valamit tud tenni. A kulcskérdés a következő tehát. Sajnálatos módon, ahogy gyakran történik, sok-sok apróság összecsúszik, Ugye 2000-2002-ben ugye ezek voltak referencia évek abból a szempontból, hogy, hogy a gazdálkodók különböző programokban részt vehetnek-e vagy sem. Ez volt a bázis év 2002, és mivel, mivel ekkor nem tudták a gazdálkodók a szarvasmarháikat regisztrálni, és csak 2003-ban voltak tavasszal végül regisztrált állományok, ezért elveszítették a lehetőséget azt, hogy a ténylegesen rendelkezésükre álló szarvasmárákat regisztrálják, megkapják a támogatást rájuk, és gyakorlatilag nem tudták ezt a pénzt aztán újraforgatni, ez az összességében kamatos kamat elven számolva, az nagyon nagy veszteséget jelent számukra. Nem beszélve arról, hogy majdnem lezárták a a gazdaságot emiatt jelzálók problémáikba kerültek. Tehát a gazdálkodó és felesége rettenetesen megszenvedték ezt a helyzet. És amikor a minisztérium kimondta, hogy hát valószínűleg kicsit túlságosan szigorúak voltak, úgy gondolom, hogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Írországban nyomon, nyomon követhetőség biztosított a farmtól egészen a késvillatányérig. Ezzel együtt úgy gondoljuk, hogy sajnos egy hibás döntést hoztak. A farmon nyilván kidobták azokat a kataliákat, amiket nem használtak, ezek, ezekkel nem értek vissza, soha többet a rukából nem kerültek elő azonban sem, tehát nem merül föl semmiféle csalás, nem merül föl semmiféle ámítás vagy szemfényvesztés. is egyszerűen nem jó kezelte a hatóság a helyzetet, és rettenetesen aránytalanul nagy veszteséget szenvedett a gazdálkodó pára miatt. Megítélésem szerint teljesen világos, hogy ők jogosultak voltak arra, hogy ezeket a kifizetéseket megkapják azokban az években, és meg is kellene ezt a pénzt kapniuk. Úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb és eh, nem látok semmi logikát abban, hogy ne kapják meg ezeket a pénzeket, hiszen a szarvasarahák ott vannak, eh, később eh, megszámolták őket, később regisztrálták őket, de mivel ez volt a referencia év, ezért visszamenőleg nem tudták élvezni ezeket a kedvezményeket és hogyha tovább akar menni az ember, akkor természetesen ugye nem is tudtak olyan szarvasmárakat vásárolni, amelyek, amelyek kapcsán jogosultak lett volna a támogatásra, hiszen addigra megterhelte őket a korábbi állomány fenntartásával kapcsolatos plusz teher. A kollégámnak megadom a szót. Valóban 26 szarvasmarháról van szó, amelyekkel birtokolt, amelyeket birtokoltam a referencia évek idején. és 300 eh, éve birtokolja a feleségem az ő családi farmját, ő is joga, neki is joga lett, ehhez, lett volna ehhez, semmiféle eh, rossz eh, cselekedetet nem eh, eh, követett el feleségem se. Eh, ezért eh, ennek ellenére az ő gazdálkodás engedélyét is megvonták. Én úgy gondolom, hogy ez nemzedékekre kiható döntés. És végül a képviselőtől csak egy eh, megjegyzés. Tom tulajdonképpen hírességé vált eh, Írországban mint a négy eh, borjú, amelyet eh, tavaly nevet, augusztusban eh, a legmagasabb díjakat kapta meg a gazdasági kiállítások alkalmával, annak ellenére, hogy nem kapta meg a támogatásokat ezek után az állatok sem. Elnök, óriási ez a történet. Köszönöm szépen, gratulálok. Biztos vagyok abban, hogy egyszer meg fogja kapni az önt megít, megillető elismeréseket, és megadom a szót Bonjour Madame Bonjournak. Merci, Madame la Présidente. Donc effectivement, la commission... Köszönöm, elnök asszony. A bizottság megvizsgálta ezt a petíciót, és megerősíthetjük, hogy valóban akkoriban az európai szabályok alapján azonosítási kötelezettség volt ahhoz, hogy az azonosítókat, az egyedi azonosítókat megkapják a szarvasmarhák, illetve hogy a szarvasmarhákért járó eh, plusz juttatást is megkapják. De ez akkor járt, hogyha az állatok megfelelően vannak lajstromozva, szabályoknak megfelelően vannak regisztrálva. És ezek az állatok annak idején nyilván nem voltak eh, jogosultak, és ennek megfelelően nem is kapták meg. A 2003-as reformmal elvált a támogatás a termeléstől, ugyanakkor nyilván ez később a jogok kiszámításánál a korábbi elmaradások kihatással voltak. A bizottság hivatkozik arra, hogy a tagállamokkal osztott a felelősség, a tagállamok azok amelyek az egyedi ügyekkel foglalkoznak. A konkrét esetben úgy tűnik, hogy egy adminisztrációs hiba volt, és nem pedig egy általános probléma, legalábbis ami a jogszabály alkalmazását illeti. Innentől kezdve a bizottság, annak ellenére, hogy fájlalja a helyzetet, nem nagyon rendelkezik eszközökkel, és azt tudja ajánlani a, a petíció benyújtóinak, hogy forduljanak a bírósághoz, amennyiben az administratív administratív lehetőségeket már kiderítették, sajnos ennél többet nem tudok most mondani. Thank you very much. Köszönöm. Most a kollégák kaphatnak szót, Péter Jár.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 a tagállamok úgy tűnik, hogy azt tesznek, amit akarnak a jogszabályokkal, egyes esetekben itt pedig arról van szó, hogy egy tagállam 100%-ig tartja magát a jogszabályokhoz. Ugye a korábbi esetben pedig büntetlenül nem hajtották végre azokat. Egy korábbi számvevőszéki jelentés azt mondja, hogy a hiba határ az kevesebb, mint 2%, vagy a hiba arány kevesebb, mint 2%, ami azt jelenti, hogy a de minimis szabály érvényesülhet. De mégis felmerül a kérdés, hogy egyáltalán hogy történhet ilyen meg, miért hagyják ezt a helyi hatóságok, és miért bánnak el így egy állattenyésztővel, és ugye itt a Hát itt ugye krotáliákról van szó. A helyi hatóságok amennyiben hibát követnek el, akkor logikus az lenne, hogy ez fizetési kötelezettséggel is járjon. Illetve a hibánál visszafizetési kötelezettsége van a helyi hatóságoknak, ezért rettegnek attól, hogy hibát kövessenek el, és ezért el akarják kerülni azt, hogy adott esetben egy kis hibáért országos szinten milliós visszafizetési kötelezettség keletkezzen. A kétszázalékos hibahatár alattiság tehát egy nagyszerű dolog, azonban ez helyi szinten azt jelenti, hogy az egyedi esetekkel nem mernek foglalkozni. Azt gondolná az ember, hogy ezt helyben lehet kezelni, de igazándiból itt a kígyó a saját farkát kergeti, egymásra mutogatnak a különböző szereplők, miközben a gazdák húzzák a rövidebbet. Amikor a közvetlen támogatásokról beszélünk, akkor feltűnő, hogy nem tudunk tenni semmit az ilyen esetekben, hiszen a gazda nem követett el hibát, és mégis rajta csattan az ostor. Man im, im Nichtigkeitsbereich noch was entscheiden kann. És nincs módja annak, hogy egy egyedi esetet megoldjanak. Azt szoktuk mondani, hogy 50 milliárd a közvetlen kifizetés, és másfél százalék az, ami nem kerül felhasználásra. És utolsó dologként megjegyzem, hogy az utolsó esetben ugye azt láttuk, hogy nem tartják be jogszabályokat, most pedig olyan szigorú szabályokkal kell foglalkoznunk, amelyeket gyakorlatilag észszerűen nem is lehet betartani. Itt arra van szükség, hogy az ilyen különleges eseteket kezelni tudjuk, amelyek nem tudom, valami mozgástér, valami méltányosság. Európai szemszögből vagy EU-s szemszögből, ugye itt nem sok pénzről van szó, de az egyes gazdáknak ez sok. Miért nem tudjuk kezelni, ezeket a szükséghelyzeteket, ahol ilyen-olyan okból bekövetkezett egy probléma, ez kihatással van az adott gazdára, és valamilyen módon kezeljük a problémát. Tehát büszkék lehetünk arra, hogy ilyen alacsony a hiba határ, de arra nem lehetünk büszkék, hogy nincs lehetőségünk arra, hogy megoldjuk ezeket a, ezeket a problémákat, amelyek tényleg nem csalásból vagy csalási szándékból keletkeztek, hanem kvázi um, balszerencséből. Mindez aláássa mindazt a sok jót, amit csinálunk, hiszen megint lehet mutogatni Brüsszelre. De nem ez az egy eset van, hanem sajnos van több más is. Lillúr, köszönöm. Tom, teljesen egyetértzek az önök helyzetével. Nincsenek egyedül. Velszben is láttunk ilyen eseteket, amikor az EID hatályba lépett, eh, mert látjuk azt ugye, hogy a gazdálkodók gyakran idős emberek. Az átlag az 70 év körüli volt Walesben, és ezeknek az idős embereknek kellett megtanulniuk az új szabályokat, vegyszerszabályokat, stb. És most pedig meg kell tanulniuk időskorukban azt, hogy hogyan lehet egyedi azonosítóval ellátni megfelelően a szarvasmarhákat, a bárányokat és egyéb állatfajtákat. Mit kell tenni akkor, hogyha elvesznek ezek az azonosítók? Nagyon nehéz ez a gazdák jelentős része számára, akik ugye egyéni vállalkozók leginkább, vagy őstermelők, és nyilván minden jogszabálynak vannak olyan áldozatai, akikre előre nem gondolt senki senki nem gondolta át azt, hogy mi történik akkor, hogyha az ír minisztérium nem kap rugalmasságot. Kell, hogy legyen egy észszerű rugalmasság. Ugye a, a, az észszerűség az nem túl gyakori sajnos, és itt helyi szinten az emberek nem mernek olyan döntést hozni, amely azt eredményezheti, hogy mondjuk elveszítik az állásukat egy hiba miatt, vagy a tagállamnak sok pénzt kell visszafizetnie. Nem tudom, hogy mit tehetünk, forduljunk a mezőgazdasági bizottsághoz, vagy nem tudom, hova lehet fordulni azért, hogy még ez ne történhessen meg. Szerintem parlamentnek eh, eh, nagyvonalúnak kell lennie, és eh, Tomnak, aki már most is keményen dolgozik, azt kell mondani, hogy ugye lehet, hogy mi vagyunk a nagyok, de odaállunk a kicsik mellé, és majd mi odahatunk, hogy mindenki megkapja a járandóságát, azt, ami jár neki. E, én beszéltem több más olyan e, gazdálkodóval, aki panaszkodott e, az azonosító címkékre, és látjuk azt, hogy hogy különösen nehéz gazdasági körülmények között nehéz ez. It's absolutely disgraceful. And if this play... És az a fenyegetés, hogy lelövik a szarvasmarhát, mert nincsen jelzés, az, ez tényleg guztustalan. Európának ki kell állni az, az emberek mellett. Itt most az egyszerű embereket nem derogatív módon értem. Rögtön tudtam egyébként, amikor megjelent a teremben, hogy ön egy gazdálkodó, és megint nem rossz értelemben mondom. Tehát tudjuk azt, hogy rossz a törvény. Szerettük volna, hogyha ez a törvény jobban jobban van megírva. E, a politikusok gyakran hivatkoznak a, a méltányosságra. Szerintem ez nem volt méltányos. Jobb lett volna, hogyha önnel méltányosan bánnak, hogyha e, ennek a parlamentnek van felhatalmazása arra, hogy felvegye a kapcsolatot az ír mezőgazdasági minisztériummal, akkor tegyük ezt meg, és érjünk el sikereket. Legalábbis én nagyon ezt szeretném. Köszönöm. Elég sok időt foglalkoztunk ezzel most. E, tessék, még, még egyszer megadom a szót. From early May, early May. 2001. május elejétől a minisztérium tudja, hogy tudta, hogy voltak olyan szarvasmarhák, amelyek nem lettek regisztrálva, e, mert nem jutott nekik e, fülcímke. címke és ez máshol is így volt Írországban, és hogyha volt 30 olyan szarvasmarha, amelyet nem regisztráltak, akkor e lehetőség kellett volna, hogy legyen arra, hogy ezt kiavítsák. És még egy dolgot mondanék, egy belső levélben gyakorlatilag elismerte a minisztérium, hogy hibáztak. És pontosan úgy fogalmaztak, hogy Jesus wanted uh, In case we have, we should have followed up on this sooner. És azt mondták, hogy ezt hamarabb meg kellett volna oldani. Uh, felelősség teljesen és ki kellett volna fizetni a DNS vizsgálatot. De a minisztérium az nem hajlandó kifizetni olyat, amit nem muszáj. Persze az állatok lelövetésével fenyegetőznek. Örülök a segítségnek, amit önöktől kaphatok. Köszönöm, és én pedig biztosíthatom önt, mondja az elnök, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy segítsük önt, mert nagyon nehéz helyzetbe bekerült Nekem pedig nagyon is élénken él az emlékezetemben egy másik ír személy, aki azt mondta, hogy esély sincs arra, hogy megoldjuk a problémát, és aztán megoldottuk. E, ő azt mondta, utána írt, e, e, hogy egy ilyen nagy embertelen épületbe kell bejönnöm Belgiumban, és ehhez képest nagyon meleg fogadtatásban részesült, és sikerült megoldanunk a problémát egy irányelv átvételéből, adódó probléma volt, egy egyszerű polgár idejött hozzánk, és a petíciós bizottság már ért el jelentős sikereket e, Írországban, és én elnökként nagyon büszke vagyok erre az eredményre, csak akartam önbe egy kis lelket önteni, már most is, már eddig is tettünk elég sok ö, dolgot, ö, és értünk el eredményeket, és ez szándékaink szerint a jövőben folytatódni fog. Péter, tessék. Szeretném a kollégákat kiegészíteni. Az Agri Szakbizottság foglalkozott ezzel, tehát mi az önök szövetségesei vagyunk a Költségvetés Ellenőrzési szakbizottság nem is foglalkoztak ezzel, vagy egy helyi bíróság eljárást indítanak, persze a eh, helyi hatóságok a helyszínen védekezhetnek, vagy más részről egy baráti megállapodás lehetett volna kötni, ez nem történt meg, mert itt a szubvenciók alatt vagyunk, és így csak körben forgunk. Ezért én a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottsághoz küldenék egy levelet, mert itt a szabályok annyira restriktív jellegűek. Itt szint annyira kevés a mozgástér, hogy a nyilvánvalóan rossz útra tért folyamatokat már nem lehet helyes mederbe terelni. Ugye a polgárok, a gazdálkodók érdekében tevékenykedünk, azt mondja a Költségvetés Ellenzési Szakbizottság. Itt kérdés az, hogy mit is teszünk a társadalom érdekében valójában, és ezért szerintem a Költségvetés és Szakbizottságot kell bevonni. Itt egyedi esetekről van szó, és itt állandóan körben forognak ezek az ügyek. Whatever we can do, we must do. Mindent meg kell tennünk, amit meg tudunk tenni, de hadd figyeljem fel a figyelmeket arra, hogy a jelenlegi szabályok szerint a közös felelősség, közös gazdálkodás elve alapján a mezőgazdasági közösségi e, e, költségvetést ugye a tagállamok kezelik az adott tagállamban, azaz a tagállam tudja azért a helyzetet e, felmérni és döntést hozni az EU jogalkotás, hatályos EU szabályok fényében. Ez igaz a kompenzációs programokra is, tehát hogyha itt, itt most egy olyan esetről van szó, amely, amely eh, rossz adminisztráció, rossz eh, hatósági eljárásból származ, amelyet a tagállam, Írország eh, kormánya valósított meg, akkor emiatt ne károsztassák Európát. Az Agri hasonló ügyeket vizsgált, de nem ezt. Úgy gondolom, emiatt ezt az ügyet át kellene küldeni, küldeni az Agrinak, hogy ők is vizsgálják ezt az ügyet. Ezt tehetjük meg egyelőre. Ezzel, ezzel értenek? Rendben. Nos, természetesen tudom, hogy kollégáink az Agri Szakbizottságban óvatosan próbálnak állást foglalni ezzel kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy vannak indiszkodási lehetőségeink később, most az agrivel kéne, ami mi részletesebben megnézetni ezt a kérdést. Egyébként eh, a, az Írországi Mezőgazdasági Minisztérium körzeti eh, állatorvosához mindenképpen eljuthatjuk az ügyet. Kelly képviselő, köszönöm szépen, amit elmondott, az nagyon ö, eh, megértő és gyakorlatias. A bizottsági ö, állásfoglalást is megértettem, nyilván nem ment olyan messzire, mint amennyire lehetett volna, de megértem, hogy mik ö, tartották vissza. A mezőgazdasági minisztérium Írországban fontos, hogy tanúsítson valamiféle kis mozgásteret, együttérzést, és hogyha lehet, akkor adják meg Tomnak azt, amit jár Tomnak. És ha nemet mondanak erre, akkor viszont az itteni agrészakbizottság elé viszik. Nem, mondja az elnök, a két, a két eljárást egyszerre kell megindítani, mert úgy gondolom, hogy ez olyan fontos ügy, hogy ezeknek mindenkiben vizsgálnia kell. De függetlenül attól, hogy az írhatóságok mit reagálnak, érdemes ezt vizsgálni, hiszen tucatnyi ilyen hasonló eset lehet Európa szerte. Tudniuk kell arról, hogy ez egy olyan helyzet, amelyet meg kell vizsgálniuk. Köszönöm szépen, mondja Kelly képviselő. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Jó utat kívánok Eh, amikor visszautazik eh, Írországba, és előtte érezze jó magát Brüsszelben, mondja a képviselő a vendégnek, petíciót benyújt a félnek. Most pedig a következő napi rendi pontra térünk rá. amelynek a benyújtója velünk van, eh, Méri János. Méri János úr, és meg is adom neki a szót 5 percben. Áldjon Isten, jó napot! Tisztelt elnökasszony, tisztelt hölgyeim és uraim! A téma, melyről beszélünk, évek óta jelen van a sajtóban. Felvidéken élő szlovákiai magyarként magam is találkoztam vele személyesen is. Több éve évente veszek részt baráti látogatásokon Dél-Tirolban, és történt olyan, hogy a felvidéken vagy a Csonka Magyarországon vásárolt néven nem nevezett csokoládét vagy kekszet vittem magammal az ott töltött időre. Az egyik alkalommal az ottani ismerősöm kínált meg egy ugyanolyan márkájú termékkel, és nevetve állapítottuk meg, hogy én is ugyanilyet hoztam magammal. A kóstolás után aztán meglepődve tapasztaltuk, hogy a két egyébként ugyanolyan márkájú keksz teljesen más ízű. Pontosabban, hogy az otthonról hozott jóval ízetlenebb, és itt kezdődött a gyanakodásom. Hazaérkezve több barátom és ismerősöm is hasonló tapasztalatról számolt be. Egy kis biztatás hatására megírtuk a petíciót, hogy felhívom, felhívjam a figyelmet erre a problémára. Ez volt az első hivatalos jelzés az Európai Parlamentben erről a témáról. Természetesen jó, hogy azóta a miniszterelnökök szintjén és Juncker bizottsági elnök szintjén is felmerült a probléma. De továbbra is fontosnak tartom, hogy az Európai Unió megregulázza a gyártókat. Fontos elmondani azt is, hogy nem csak az egyes élelmiszerek minőségében van különbség Nyugat és Kelet-Európában, hanem az illatszerek, mosóporok, sőt ruházat és más használati tárgyak minőségében is. Ez pedig felháborító és megengedhetetlen. Mert itt nem csupán véletlenről van szó, hogy miről is beszélünk, tisztelt Hölgyeim és Uraim. Arról, hogy egy cég két különböző Európai Uniós tagállamban ugyanazt a terméket más és más módon, más alapanyagokból, más összetételben egy szóval rosszabb minőségben gyártja. Ezt nem lehet úgy kezelni, hogy hoppá, véletlen volt, bocsi. Erre az adott cég készül, hiszen erre a gyártásra rendezkedett be. Hogy pontosan fogalmazzunk. Egy amúgy is óriási profittal működő cég abból szerez extra bevételt, hogy eleve arra rendezkedik be, hogy egy később csatlakozott uniós tagországban átverje a lakóit azzal, hogy szándékosan rosszabb minőségű termékeket állít elő. Az nem lehet, hogy a multinacionális cégek ilyen elfogadhatatlan módon másodrangú állampolgárként kezeljék felvidék magyar és szlovák állampolgárait, de az egyik 2000, de az összes 2004-ben és azóta társult tagállamok állampolgárait sem az, hogy az Európai Bizottság a petíción beadása után foglalkozik az ügyjel, jelzi a probléma komolyságát. Az ígéret viszont, hogy 1 millió eurót különít el a problémára, probléma kivizsgálására, önmagában nagyon kevés. Ki fogja ezt felügyelni? Mik lesznek a folyamatok? Kik ellenőrzik majd és hogyan? Mi lesz a megoldás? Az ilyen és ehhez hasonló kérdések felmerülése véget azt kérem, hogy a petíciós bizottság hagyja nyitva a petíciót, kísérje figyelemmel a fejleményeket, és próbáljuk meg közösen elérni, hogy javulás álljon be a kérdésben. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, hogy elmondhattam egy, a minket felvidéki magyarokat és szlovákokat is érintő problémát a sok közül, és ráadásul ez a probléma az egész Kárpát-medence és szinte az összes 2004 után vagy később csatlakozott tagállamot érinti. Kívánok mindenkinek kellemes napot, dolgok sikeres végzését és szebb jövőt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy felvetette ezt a problémát, és hogy személyesen vette a fáradtságot és időt hozott Brüsszelbe ha hívjam fel a figyelmét arra, hogy január 9-én, 2018-ban, tehát idén új petíciót nyomtattak be ugyanebben a témában, nevezetesen Bulgária ombudsmanja, Manolova asszony, és azt a petíciót is befogadhatónak minősítette a szakbizottság tehát a korábbi, az önök és a legutóbbi petíciók jogosak. Nyilvánvaló, hogy Európa polgárai nagymértékben bíznak az Európai Unió szerveiben, például a petíciós szervezetekben, a parlamentben, és hallatják a hangjukat. Most megadnám Marie-Paul Bernassi asszonynak a bizottság részéről. Thank you, uh, Mrs. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönet Kis köszönöm, hogy ezt a, az ügyet a szakbizottság elé hozták, mint tudják. A 2017-es beszédében tavaly szeptemberben Juncker úr kimondta, hogy nem fogadhatjuk el azt, hogy Európa bizonyos részén az emberek rosszabb minőségű élelmiszert kapnak, mint Európa más részein, annak ellenére, hogy a csomagolás és a címkék ugyanazt mutatják és mondják. Tehát nagyon világos ebből, hogy a bizottság ezt az ügyet komolyan vette, és ennek megfelelően intézkedési tervet fogadtak el. Ki, szeptemberben ez az intézkedési terv nyilvánosságra is került, nagyon régóta dolgozunk ezen magunk is, hiszen a, a két különböző minőségben forgalmazott egyébként azonos termékek kérdésével kapcsolatban már tavaly márciusban is vitára kerül szól. Nos, mire is szól ez az intézkedési terv? Az intézkedési terv több szálból áll. Az első szál, és ez tulajdonképpen Eh, Jugová biztos asszony keze alatt fut, illetve Biancoszka eh, eh, biztos irányítás alatt. Az élelmiszergyártókat tájékoztatjuk, illetve kérdezzük meg a, arról, hogy hogyan tesznek különbségeket a különböző piacok között, tegyék ezt átláthatóvá, és indokolják, hogy miért vannak minőségi különbségek. Lehetnek olyan indokolt különbségek, amelyek a helyi viszonyokhoz való alkalmazkodásból következnek, például egy-egy piacon más, az, más az ízlése a fogyasztóknak, más ára lehet a nyersanyagoknak. Tehát úgy gondoltuk, hogy nem elégséges azt mondani, hogy a cégnek jó oka van arra, hogy különböző terméket forgalmazon ugyanazon címke alatt, csomagolásban, hanem a fogyasztóknak is van joga arra, hogy ne vezessék őket félre, és hogy amit ugyanabban, amit, amit különböző országban árulnak azonos néven, azonos kiszerelésben, az ugyanolyan is legyen. A második szála ennek az intézkedési tervnek az volt, hogy a bizottság kiadott egy konkrét iránymutatást a tagállami hatóságoknak, a fogyasztóvédelmi és élelmiszergyész szabályokról elmondva az, hogy hogyan kell ezeket az eseteket e, kezelni, és megalapítani, hogy ezeknek az információ elégséges-e a fogyasztók számára. És végül támogatunk egy olyan erőfeszítést is, amely nagyon széles körű erőfeszítés, amely a termékek e, tesztelésére szó. Először is közös e, módszertant kell kidolgozni, ebbe fektet be egy milliót a bizottság, és a közös kutatóközpont részvételével valósul meg ez a program. Valamennyi nagyon sok érintett bevonásával ipari és fogyasztói szövetségek, a tagállami laboratóriumok vesznek részt a programban. Az első módszertan áprilisban válik majd hozzáférhetővé, és ettől kezdve az EU szerte végzik majd az ellenőrzéseket, ugyancsak Eh, az érintettek részvételével. Ezen kívül pilóta eh, kísérleti projektek eh, keretén belül bizonyos pénzek az Európai Parlament részéről is rendelkezésre állnak, illetve az Európai Bizottság is ígéretet tett arra, hogy további teszteléseket fognak társfinanszírozni a tagállamokban. Ezek azok az intézkedési szálak, amelyeket elindítottunk, és úgy látjuk, hogy nagyon kemény munka folyik, fontos, hogy robusztus mennyiségű, objektív, tárgyalagos információ álljon rendelkezésünkre első lépésben az élelmiszerügyekben, és most már ezt, azon is gondolkodom, hogy a következő lépésben ezt az elképzelést kiterjesszük nem csak élelmiszerekre, hanem más termék típusokra is. A következő lépés pedig nyilván az lesz, hogy megnézzük a kezdetintézkedések eredményét, és gondoskodunk arról, hogy a teszt eredményeket nyilvánosságra tudjuk hozni a lehető leghamarabb. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a képviselőknek. Péter Jár. Nagyon hálás vagyok a petíciót benyújtóknak. Nem új ez a probléma. Az Afgóban is foglalkoztunk ezzel az érintett tagállamok képviselőjével együttesen. Egy évvel ezelőtt a bizottság reakciója az volt, hogy legalábbis nem egészségkárosító ez, tehát ezek a termékek egészségesek legalább. Aztán persze felmerül itt a receptúrák kérdés, az összetevők kérdése, hogyha megnézzük az apró betűs részeket, akkor azért lehet részben információkat találni. Ez volt legalábbis az iparág úgymond így beszélte ki magát, hogy hát a receptúrák szabadon alakíthatóak, mindez nem egészségkárosító. Vannak helyi sajátosságok, az egyik régió édesebb termékeket szeret, mint a másik. Hát ez mind őrültség. Ez egész egyszerűen egy baromság, hiszen én fogyasztóként, ha megveszek egy adott márkát, akár kávé, akár kul, akár bármi, akkor abból indulok ki, hogy mindenhol, ahol ugyanezt a márkát veszem, ugyanazt a minőséget kapom, hiszen különben a márka mire jó? Akkor az egyik helyen vettek egy regionális kólát, ami nem olyan, mint a Coca-Cola terméke. Ez az oka a márkák létezésének, hogy minden ugyanazt kapom érte. Tehát ez egyfajta önbecsapás, ez az érvelés, akár az is, hogy a termelést hatékonyabbá tegyék, mondják ők. Most tételezzük fel, hogy van cukros kóla, vagy zéro cukros kóla, sokféle változat, tehát itt a receptek esetében az összetevőket hatalmas betűkkel kellene ráírni a termékre, de itt nem erről van szó. Tehát ez igenis a vásárlók becsapása ez az eset, és jó, hogy a bizottság foglalkozik ezzel az ügyjel. Most azt hiszem, hogy a vállalatok kicsit átállítják a gondolkodásukat, és azt mondják, hogy minden ugyanazon minőségi sztenderdeket kell kínálniuk, és hogyha más magyarót használnak egy adott csokoládé készítéséhez, akkor azt fel kell inni a termékre nagy betűkkel. A márka az márka, és ugyanazon minőségi sztenderdeknek kell, hogy megfeleljen. Hálás vagyok tehát a petíció benyújtóinak, és felszólítom a bizottságot. Ugye jó az, hogy a bizottság elnöke már felkarolta ezt az ügyet decemberben, mert a bizottság válasza azért egy kicsit homályos volt, maradjunk rajta az ügyön és remélhetőleg a vállalatokat az ügy, vagy a magatartásmód átgondolására ösztönzi majd ez az ügy, hiszen nincs oka annak, hogy az ugyanazon márka csokoládé más ízű legyen az adott más-más országban a márka az márka mindenféleképpen, és számomra ez az eset egész egyszerűen a fogyasztók becsapásának esetét meríti ki, éppen ezért jó, amit itt a bizottság tesz. Mr. Jill. Jill úr, köszönöm szépen. Semmi újdonságról nem beszélünk itt. Az Egyesült Királyságban annak és ott a Cadbury csokoládé márka nagyon jó csokoládé, ez jó lehet a németek talán nem is tekinti csokoládénak amikor Amerikában voltam és is csokoládét tettem, ez rettenetes volt, de az amerikaiaknak ízlet. Tehát a probléma itt az, hogy ugye egy 500 milliós kontinensről van most szó itt az Európai Unióban, mindenkinek más a háttere, a története, máshoz van hozzászokva, sok minden van, amit én nagyon édesnek találok, mások nem találják elég édesnek. Tehát valóban ízlésről van szó, ugyanakkor a kérdés az az, hogy szükségünk van-e a teljes homogenizálásra, szükségünk van-e arra, hogy az Európai Unióban minden ugyanolyan legyen, amely esetben törvényeket hozni arról, hogyha egy adott márkanév alatt adsz ki valamit, akkor az világszerte ugyanilyen legyen. De akkor megszüntettük a szabad piacot. A szabad piaci pedig azt mondta, hogy nem ízlik a keksz, akkor neved meg és ha senki nem vesz meg a kekszet, mert nem, élik, nem ízlik neki senkinek, akkor nem fogja gyártani majd. Sőt, akár petíciót lehet benyújtani a céghez is, hogy csináljanak már egy kicsit finomabb kekszet. Amikor a Cadbury-t fölvásárolt egy amerikai cég, és Lengyelországba telepítette a gyártást, az amerikai cég megváltoztatta a terméket, a helyiek nem vásárolták ettől kezdve, úgyhogy vissza kellett térni a korábbi nyersanyagokhoz. Tehát személy szerint én úgy gondolom, hogy itt az a kérdés, hogy át akarjuk-e venni a szabad piactól ezeket a döntéseket, homogenizálni akarjuk Európát. Szerintem nem fog működni ez, hiszen mások vagyunk, más csokoládét szeretek én, mint önök valószínűleg. With all due respect elnök. Nos, úgy gondolom, hogy amikor csokoládéra beszélünk, nem feltétlenül Németország jut eszembe. Képviselő pontosan elnök azt, hogy megerősítette azt, amit én mondtam. Pont erről van szó, hogy önök még csokoládénak se hívnák azt a brit csokoládét. Elnök, én svéd vagyok, és a svéd csokoládé is hagy kívánni maga, valókat maga után, mert se nem francia, se nem belga. De a svédek szeretik, hagy egyék. Én képviselő, miért akarjuk megváltoztatni a világot? Elnök, értettem a felszólását, de azt azért hozzátehetem ehhez, hogy a cégek legálisan megtehetik azt, hogy a helyi ízléshez módosítják a csokoládét. Ezzel nincsen probléma. Ugyanakkor ezt el kell mondaniuk a közönségnek, a fogyasztóknak a csomagoláson. És a minőségnek ugyancsak ugyanolyannak kell lennie. Tehát a termék lehet más ízű, de nem lehet olcsóbb, rosszabb minőségű. Tehát mondjuk, mondjuk vegyük a Britan, Nagy, Angliát, Nagy-Britanniát, ott azt szeretnék, hogyha a csokoládé puha. Akkor meg lehet csinálni azt, hogy egy híres francia csokoládét gyártunk Angliában, de megpuhítottuk azért, hogy jobban ö, szeressék a brit fogyasztók, de akkor ezt világossá kell tenni. Ez tökéletesen szabályos most is a törvény jelenlegi állapotában is, de azt soha nem lehet megtenni, hogy egy piacon ugyanazon márkanév alatt rosszabb minőségű terméket adunk ki. Nem hallható megjegyzés. Képviselő, azt nem akarjuk, hogy a gyártók becsapják a fogyasztókat, és ezért kell címkézés. Képviselő, Péternek adom meg a szót. Nézzük meg, hogy hogyan zajlanak ezek a dolgok a sör esetében ugye vannak nagy cégek, ezek fel vásárolták a kisebb sörfőzdéket, és 50 különböző sörfajtát állítanak elő. Ezt persze dokumentálják, más, hogyan, más minőségben fogyasztják az emberek a söröket, de ezek dokumentálják ezt, és soha nem akarnának egységes sört kifejleszteni egész Európára. És pont ez az, amit nem értek, hiszen hogyha van egy márka, akkor itt az egységes minőséget kell biztosítani, és a jelen a regionális sajátosságok esetében viszont ezt nyilvánosan, átlátható módon kell feltüntetni a terméken. És itt pont ez a düh kiváltója, hogy esetleg apró betűs részekről van szó, vagy akár az interneten kell megnézni, hogy cukrot, szirupot, vagy talán melaszt használnak az adott termék elkészítéséhez. Tehát itt semmiképpen sem szeretnék például európai egységes sört különböző receptúrákkal, ugyanakkor ugyanaz a név alatt. A cégeknek ez kényelmes ez a helyzet, használják ezt a híres nevet, ugyanakkor azt mondják, hogy regionális sajátosságok mentén módosítják a termékeket, de ezt átlátható módon kellene jelezni, címkézni. Hogyha tehát eltérések vannak, ez nem jó dolog. Nem foglalkoztunk eddig ezekkel az ügyekkel, és hálás vagyok a petíció benyújtájának, hiszen fontos az, hogy a termék esetében mindig se váljon, hogy különbségek állnak fenn. Hogyha tehát nem átláthatóan van mindez címkézve, akkor a felmerülhet a gyanú, hogy ez rosszabb minőségű ez a termék, vagy extra profit keletkezik a cég számára. akkor miért is nem teszik ezt akár a sör esetében is? Nem, a sör esetében a receptúra az ott van a terméken, nagy betűkkel. Tehát már a névből lehet következtetni a receptúrára. A csokoládénál, a Coca-Cola-nál ellenkezőleg történik ez. Nagyon jónak tartom, hogy a bizottság meginti ezeket a cégeket. Jónak tartom, hogy figyelmezteti őket. Mindenképpen maradjunk rajta az ügyön, kövessük nyomon a fejleményeket. Csák úr, köszönöm szépen. Peter Járt álláspontját szeretném támogatni. Az Európai Bizottság jönne nagyon világosan kimondta, hogy van probléma, és intézkedésekre van szükség. És kedves kollégám, csak egy mondat még, világos játékszabályokra van szükségünk, világos, méltányos, tiszta helyzetre van szükségünk, tiszta vizet a pohárba. Tehát úgy gondolom, hogy tartsuk ezt a petíciót nyitva, tartsuk fenn a párbeszédet az Európai Bizottsággal, és meglátjuk, hogy alakul a helyzet, de világos, méltányos, tiszta helyzetre van szükségünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Méri úr szeretne újra megszólalni? Reagálni mindarra, amit elhangzott? Magyarul fogok beszélni. Köszönöm szépen hozzászólásokat. Egy dolgot ne felejtsünk el, ne téveszünk össze. Pont arról van szó, nem akarok márkaneveket mondani, de ha bár, Európa bármelyik országában veszek egy táblacsokit, egy adott néven, akkor az tartalmazza azt mindenhol a hozzávalókat. Nem arról van szó, amit ön mond, hogy, hogy azt szeretnék, hogy mindenhol egyfajta csoki legyen, egyáltalán nem, hanem az, hogy ha van egy adott márka, ott mindenki ismeri azt adott márkát az összes tagállamban, és mindenki egyfajta íz szeretne, mert már legtöbben mi, kelet-európaiak úgy ismertünk meg egy adott nyugati márkát, hogy elmentünk külföldre a rendszerváltás után, megkóstoltuk, hú de jó, és nekünk ez az adott íz. És ugye aztán otthon pedig jött egy fajta csoki, ugyanazzal a névvel, és nem mindig kaptuk ugyanezt az ízt. Úgyhogy azt szeretném, hogy, hogy erre figyeljen oda a mm, bizottság, és ha lehet, akkor foglalkozunk vele ugyan módon, hogy tartsuk nyitva a petíciót, és mm, ne tekintsenek minket közép-európai tagállamokat másodrangú állampolgároknak. Köszönöm szépen! On the contrary, thanks to you. Ellenkezőleg Európának köszönhetően biztosítani tudjuk önt arról, hogy a minőség megmarad. Úgy gondolom, hogy megtehetjük azt, hogy a petíciót nyitva tartjuk, és megvárjuk a bizottság közös kutatási központjának a, az új terméktesztelő módszertanának a publikálását áprilisban, vagy valamikor idén tavasszal, és utána, amikor megvannak az adatok és a robusztus információ a valós helyzetről, akkor ennek alapján lépni tudunk. És én is úgy gondolom, hogy jó ötlet levelet írni a szlovák, magyar, a szlovák és magyar hatóságoknak a saját állandó képviselőkön keresztül, és kérdezzük meg őket, hogy jelezzük feléjük, hogy milyen aggályokat betettek fel a petíciót benyújtó felek, és nézzük meg, hogy ők hogy reagálnak. Én úgy gondolom, hogy ezeket a petíciókat együtt kell kezelnünk, hiszen, ahogy említettem, van egy harmadik is, amelyet januárban nyújtottak be néhány nappal ezelőtt ebben a témakérben, úgyhogy ezeket párhuzamosan vigyük, ezeket a petíciókat, és próbáljuk meg együtt kezelni őket. Ez jó irányút? Jó csapás irány? Rendben, köszönöm, akkor ezt fogjuk tenni. E, üdvözlöm, e, jó utat ennek vissza Szlovákiába, és előtte egyen egy kis belga csokoládét. Térjünk rá a következő napirendi A 15-ös petíció a biztosítási paraméterek harmonizálása a kártérítési ügyekben. A petíciót benyújtó fél velünk van, Mognoca asszony képviseli a petíciót benyújtó felett. Meg is adom a szót 5 percben. Dear Chair, I thank you all for being here. To... Elnök asszony, köszönöm szépen, hogy ö, eh, meghallgatnak. Elnézést a hangom miatt. Mindenkinek kellemes estét kívánok. Konstanza Szkárasa vagyok, Eliza leánytestvére, egy orvos tanú, hallgatói, aki Barcelonában halálozott el az Erasmus programot végezve két évvel ezelőtt, 2016. március 20-án, akkor 13 remek egyetemi hallgató halálozott el hat különböző európai országból illetve hét olasz. Köszönöm, hogy megadták a lehetőséget arra, hogy bemutathatom ezt a, ezt a szomorú eseményt, ahol is 13 fiatal európai polgár veszítette életét ezen Erasmus program keretében, melyben minden évben több százezer egyetemi hallgató tanul. Két év elteltével nem zárult le a spanyol bíróság vizsgálata, nincsenek felelősök, illetve bűnösök. A spanyol bírák kétszer lezárták már az ügyet, az, ö, vélvén, hogy nincs felelős, noha a gépkocsi vezető egyértelműen felelős. Két évvel a tragikus esemény után a családtagok panaszai ellenére még mindig nincs igazságszolgáltatás. Azért vagyok itt, hogy az Erasmus nemzedék szülei szövetség nevében szót emeljek az áldozatok nevében. Ez a 0015 per 2017-es petíció a biztosítási paraméterek harmonizálásáról szól az EU-ban a kártérítés ügyében, és ezt Simon Bareldi nyújtotta be. Nagyon nagy különbségek vannak a különböző európai jogszabályok között ezen a területen. Láthatjuk ezt a Róma 2 rendeletben, és a C352.015-ös Európai Bírósági ítéletben. Most erről nem tudok kitérni, csak arra, ami velünk történt az európai hatályos jogszabályok fényében illetve a 352015 2015 ös bíróságítélet fényében ahhoz az abszurd következtetéshez juthatunk, hogy a Spanyolországban elhalálozott lányok családtagjai a spanyol táblázat szerint jogosultak kártérítésre, és ez harmada negyede annak, amire joguk lett volna, hogyha a baleset Olaszországban történt volna. Ugyanakkor, hogyha a spanyol lányok egy olasz baleset áldozataivá váltak volna, akkor a család családtagjaik háromszoros, négyszeres kárterítésre lettek volna jogosultak, ahhoz képest, mint ami az ő országukban hatályos. Vagy ott van még egy másik különbség az olasz jogszabályokhoz képest, hogy más országokban, mint például Spanyolországban a büntető eljárások költségei a felpereseket terhelik, még akkor is, hogyha elismerik az eljárásbeli pozíciók érvényességét. Ez ö, ö, egy igazságtalanság még akkor is, hogyha a legjelentékenyebb mindazt, illetve amit elszenvedtünk. Ö, az a kérdés, hogy egy európai polgár élete nem ugyanazzal az értékkel kellene, hogy bírjon egész Európában. Ez az alapvető elv, amire Európának fókuszálnia kellene annak érdekében, hogy harmonizálják a biztosítási garanciákat az EU különböző országaiban, vagy legalább, hogy a külföldön történt balesetek áldozatainak családtagjait a saját országukban, az áldozatok országában hatályos biztosítási tabellák értelmében ö, ö, kapjanak kártérítést. Ugye minden évben nagyon sokan mennek külföldre munkavállás, tanulás vagy nyaralás miatt. Nem anyagi érdekeket védünk itt, hiszen senki nem adhatja vissza nekünk a családtagjainkat, hanem az Erasmus Nemzedék Szülei Szövetség nevében szólok, annak érdekében, hogy ilyenfajta epizódok ne történjenek többé. Azért, hogyha az európai fiatalok, akik Eliza és olasz, francia, német, osztrák, román, üzbék barátnői nyomdokaiba akarnak lépni, akkor jobb garanciát találjanak minden európai országban, nagyobb biztonságot az utazás során, a tömegközlekedésben jobb közúti infrastruktúrákat, világosabb és jobban ismert biztonsítási és kártérítési normatívákat szeretném a figyelmüket felhívni Szilvia Costa és Mihály Kramer szóbeli kérdésére, amely az Erasmus hallgatók biztonságával és védelmével foglalkozott. Az Erasmus azért jött létre, hogy megteremtse a jövőbeli európai polgárokat, Elengedhetetlen ezért, hogy a fiatalok Európában kötelező biztosítás birtokában utazzanak a balesetek és tragikus események ellen mint ez az esemény, ami a mi családtagjainkat sújtotta, vagy más egyetemi hallgatókét, akik noha túlélték ezt a balesetet, de mégis egész életükben szenvednek majd a következményeitől. Nagyon fontos, hogy az Erasmus programban legyenek megfelelő biztosítási normák, biztosítási kötvények, és ez nem csupán az egyetemi tanulmányokra vonatkozik, hanem a teljes tartózkodás időtartamára más európai országokban a normák és a tájékoztatás, amit kapnak a fiatal egyetemi hallgatók, nem elég világosak és hiányosak, nem elég világosak és homályosak az egyetemek felelősségei se is, akik fogadják az egyetemi hallgatókat, és azokat a, azok szerv, azon szervezetek felelősségesen világos, amelyek kulturális és társadalmi tevékenységeket szerveznek. Először is azonos sztenderdeket kellene garantálni a biztosítási kötvények meghatározásakor, az Erasmus program keretében. Ezen kívül az Erasmus programon belül meg kell vizsgálni a közhasznú szervezeteket, amelyek közösségi finanszírozást kapnak, így az ESN, hogy hogyan is használják fel ezeket a forrásokat, mert nincs ennek ellenőrzése, pedig ezeket a forrásokat az Európai Bizottságtól kapják. Ezek olyan szervezetek, amelyek néha ö, utazási időreként működnek, ugyanakkor nincsenek ehhez meg a megfelelő szakértelembeli feltételek és nincsen megfelelő biztosítási garancia sem. A mi esetünkben egy Barcelona-Valenciai utazás végződött tragikusan, ezt a spanyol ESN szervezet szervezte az Erasmus program keretében, ugyanakkor a helyi ESN szervezet minden felelősséget elhárított a történtek miatt, a brüsszeli ESN nemzetközi szervezet pedig a helyi szervezetei függetlenségét hangsúlyozta. Azt hiszem, hogy az időm itt le is járt, és remélhetőleg megszívlelik majd azon jogalkotási jogalkotási, normatív, műszaki és közigazgatási intézkedések elfogadását, amelyek azt eredményezik majd, hogy a fiataljaink Európában, mint egy valódi közös házban mozoghatnak, és amely hasonló garanciákat és harmonizált garanciákat kínál valamennyi polgár számára. Köszönöm. Thank you also for... Köszönjük szépet. Köszönjük, hogy ilyen bátran elutazott ide, és megvilágította az ügyet engedje meg, hogy a bizottság nevében átadjam önnek együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki nővére halála miatt. Most pedig szeretném a bizottságot megkérni, hogy az elhangzottakra reagáljon. Liszi úr következik. Köszönöm, elnök asszony, jó napot kívánok mindenkinek. Nagyon sajnálom, eh, eh, hogy eh, ezt a megindító történetet, ahogy hallgattam, sajnos arra gondoltam, hogy nehéz dolgom lesz elmondanom, hogy mi is a helyzet ilyen pillanatban a jogalkotás terén. A jelenleg hatályban lévő gépjármű biztosítási irányelv bizonyos dolgokra szabályoznak, az másokra, hogy nem. A direktíva megvalósítja a zöld kártya rendszert, amely ugye a nemzetközi biztosítási igazolások rendszere amely lehetővé teszi, hogy az hazai biztosításával mindenki külföldön is közlekedhet, és a biztosítás jelent olyan balesetek esetében is, amelyek más tagállamban következnek be, külföldi vezetőket érintő balesetekről van szó. Ez az egyik része dolognak. Emellett ugye vannak rendelkezések, amelyek minimális biztosítási tételeket is, kárportolási tételeket is meghatároznak. Azt is meghatározza, hogy mind a személyes sérülésekre, mind az anyagi károkra kell biztosítást nyújtani. Ez a zöld rendszerben önmagában még nem feltétlenül kötelező ugyanígy kitér a e, rendelkezés arra is, hogy e, egyéb közút használó gyalogosok, kerékpárosok esetében mi a helyzet, de a kompenzációs programokat egyébként nem részletezi, ez egy egészen más e, kérdés. A direktíváról még röviden ez tartalmaz egy olyan elemet is, amely ugye a, a, a, az adott országban látogató áldozatával emberekről szól. Nem tudom, hogy az áldozat korábban Spanyolországban élte vagy sem, de a direktíva bizonyos lehetőségeket biztosít arra, hogy megkönnyítse a kompenzációt ilyen esetekben. Ami a kompenzációt magát illeti, 2008-ban tanulmányokat végeztünk az áldozatok kárpótlásával kapcsolatban, és kifejezetten az adott országban látogató és áldozattá váló polgárok ügyeire figyeltünk oda. Az EU szerte működő szabályok elég sokszínűek, és különböző szinten kell különböző párbeszédeket lefolytatni a tagállamokban. Mások mindenütt az orvosi költségek például a sérültek tekintetében mások a programok, hiszen más-más polgári jogi rendszerekre alapulnak. Például bizonyos tagállamokban semmiféle kompenzáció nem jár mondjuk a pszichológiai szenvedés vonatkozásában például, vagy hasonló példákat említhetnék még. Sok esetben a szabályozás attól függ, hogy mi a mondjuk a kiesett jövedelem szempontjából az adott országban mi a vásárlóerő jellemzően. Tehát eh, különbségek vannak. 2008-ban azt láttuk, hogy eh, a probléma összességében valójában nem olyan rettenetesen nagy. Természetesen az ilyen tragikus eseteket, mint eh, Eh, amelyet most megismertünk, nem, eh, mm, ezeket nem, ezeknek nem fordítottunk hádat. A tanulmány azonban azt mutatta, hogy alapvetően összességében eh, a szubszidiaritási és az arányossági elvek figyelembevételével a meglévő rendszer nem működik különösebben rosszul. Sajnos ebben a pillanatban csak ezt mondhatom, jelen pillanatban nem tervezünk semmi konkrétumot ebben az ügyben, ez az első eset, amikor én magam ilyenfajta panasztal találkoztam az elmúlt négy év során. Nyilván nem az én feladatom az, hogy, hogy intézkedést javasoljak, jelen pillanatban nem is tudok ígérni semmit. Elnök, megnyitom a szót, Péter Jár és képviselő kollégáim kaphatnak szót a továbbiakban. Der Einstieg war ja über Erasmus-Programm, das ein Ugye tudjuk, hogy itt az Erasmus programról van szó. A bizottság képviselő azt mondja, hogy nincs sok ilyen eset szerencsére a biztosítások ugye mindig a legrosszabb esetekre kell, hogy összpontosítsanak, ugye nem akarjuk a tragikus eseteket, de akkor a családnak meg kell küzdenie sok következménnyel, és hogyha a kártalanítási szabályok nagyon eltérőek, akkor az igazságtalanság érzülete merülhet fel bennük. Én mindig kötök biztosítást. Ugye nyilván annak érdekében, hogy az ilyen események ne valósuljanak meg, ez a biztosítás célja. A bizottság azt mondja, hogy nem akarjuk, hogy hasonló esetek előforduljanak a jövőben, mindenképpen igazságos eljárásra van szükség. Talán egyes kollégák jogilag képzettebbek, de az Erasmus valamiféle biztosítási kötvényt ki tudna fejleszteni, ami ezeket a kritériumokat teljesíti, és ez egy kötelező biztosítás lenne. Ugye itt két dologról van szó. Ugye ö, nyilván, ha elutazom valahova és egészségesen visszajövök, akkor nem kérek semmiféle kártalanítást ö, egy halálesetben, de mindenképpen azzal a bizalommal indulok el, hogy ha bármi történik, akkor igazságosan kezelnek majd ö, engem. Itt az Erasmus vagy más programok esetében egyfajta európai szintű biztosítást lehetne létrehozni, amely az igazságos kártalanítást teszi lehetővé. És akkor nem kell azt nézni, hogy az baleset hol is történt, a határ melyik oldalán, ki volt a baleset okozója, egy tagállambeli, tagállamban született személy, vagy azon kívül született személy, tehát ez egyfajta javaslat lenne, vagy kérdés a bizottsághoz, hogy ez így keresztül vihető lenne, illetve a kollégáimhoz is fordulok, akik talán tájékozottabbak ebben a témában. Nagyon rosszak az ilyen esetek, és jobb lenne, ha jövőben nem fordulnának elő. Now I turn to Silvia Costa, my dear friend. Köszönöm szépen, Szilvia Kosztához fordulok, kiváló barátomhoz. Talán most először van itt ebben a bizottságban, úgyhogy üdvözlöm. Eh, ugye a bizottsági elnöke konferenciáján már többször együtt dolgoztunk. Köszönöm. Én pedig elnök voltam eh, rettenetes eh, baleseti tárgyalás idején. Intanto vorrei dire... Köszönöm, olaszul folytatom. Én is szeretnék köszönetet mondani Kostancának nagy bátorságáért és pontosságáért is, és az a világos, azért a világosságért, amit ez, ezen tény megvilágít meglátásához hozzátott, ugye ez egy személyes történet az ő számára. Nagyon sok olasz lencselegyet ismerem, és a tiszteletükre Rómában egy jelentős parkban fákat is ültettünk a szülőkkel együtt, akik rendkívüli személyiségek, ők hozták létre ezt a szervezetet, hogy ne történjen ilyen eset a jövőben. Itt három probléma merül fel. Az első, és ezt a Kulturális Szakbizottság tagjaként mondom, ezért kértem az oktatási kultúra, illetve közlekedésügyi főigazgatóságtól, hogy legalább ellenőrizzék, hogy lehet-e többet tenni ezen garanciákkal kapcsolatosan az Erasmus diákok esetében. Mi is itt a gond? A biztosításokat az egyetemek kötik, akik kiküldik a diákokat, és a különböző országokban hatályos szabályokra utalnak. Konstancának igaza van, Spanyolországban, és ez csak egy szempont, harmad annyi a kártalanítás, mint Olaszországban lenne. Tehát itt emberéletek mesznek veszendőbe, de ezen kívül vannak ezek a különbségek is, amit Európa nem engedhet meg. A biztosítások esetében csak az Erasmus program szoros keretei között történő eseményekről van szó, de hát ez egy állampolgársági tudásra irányuló program is. Itt egy kirándulásról van szó ebben az esetben. Az EZN egy szervezet által kínált utazás volt. Ugye ez Európai Egyetemi Hallgatók Hálózata, ez a bizottság is támogatja. Jó hiszem, járt el ez a szervezet, látogatást szervezett, ez egy éjszakai utazás volt, ami ö, hajnalig tartott, tehát ez mindenféleképpen nem biztonságos körülményeket teremtett, és az oktatási főigazgatóságnak nagyon világos iránymutatást kellene adni ezeknek a szervezeteknek, akik fogadják a hallgatókat, hogy legyenek kritériumok a különböző lehetőségek kialakítására, amelyek biztonságos körülmények között zajlanak. Ez még nem történt meg. Aztán itt van a biztosítási kötvények harmonizációjának kérdése. Láttam ezt a 2008-as tanulmányt, és szerintem ez elavult. Ott az szerepel, hogy az ilyenfajta helyzetek nagyon korlátozott számok, csekésszámúak, és remélhetőleg a legsúlyosabb esetekben az emberélet elvesztése esetén harmonizált feltételeket lehet majd teremteni a jövőben. Azt mondja a bizottság, hogy nincs nagy hatása mindennek a belső piacra. Szerintem ez egy elavult megjegyzés. Ugye itt emberéletek elvesztéséről beszélünk, nem pedig anyagi szempontokról, de szerintem a mobilitás, a nemzetközi mobilitás erősítésével, ugye itt van az Erasmus program tízszeres volumenben, mint korábban, és ezen kívül sok más egyéb mobilitási program is, és itt felmerül az EU felelőssége is. Az Erasmus egyfajta ö, úttörő szerepet kell, hogy játszon, és ennek kapcsán kell elkezdeni a biztosítások harmonizációjáról szólni, legalább a legsúlyosabb esetekben legyenek közös sztenderdek. Ugyanakkor Spanyolország még számos ellentmondásos eset után most sem zárta le a bírósági eljárást ebben az ügyben, nincs felelős, nincs bűnös, és ahogy Konstanca is elmondta, még akkor is, hogyha megnyernék ezt a pert, akkor is a bírósági költségek a családtagokat terhelik, akik nagyon szerény körülmények között élnek, ismerem őket. Tehát mindezen okokból azt kérem, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, ne zárjuk azt le, és ezt a témát igenis fel kell vetni európai szinten, akár az Erasmus program keretében, ahol a jogok kártájában sokkal pontosabban meg kell fogalmazni ezt a problémát. Ez egy harmonizációt igényel hogy garantáljuk az életet, a túlélést, a jólétet, de a súlyos következmények esetén is egységesen kell fellépni, hiszen nagyon sok fiatal van, akik nem haltak meg, de nagyon súlyos sérüléseket szenvedtek. Igenis felelősnek kell éreznünk magunkat velük szemben. Köszönöm. Thank you so much, and I believe that many of us... Köszönöm. És sokunk ebben a teremben vagy magunk is Erasmus diákok voltunk, vagy szülei vagyunk Erasmus diáknak. Én a fiamat Franciaországba küldtem tavaly, épségben vissza is jött azóta. Az ember nem is gondol erre, hogy ilyesmi bekövetkezhet. Minden esetre be kell oldani ezt a problémát. És eredetileg ugye ez egy úttörő kezdeményezés volt az Erasmus, ide is egy úttörő megoldás kell. Jill úr, köszönöm. Valóban itt most egy nagyon tragikus hátterű petícióról van szó, és nagy valószínűséggel nem az utolsó, abban az értelemben, hogy bármelyik nap történhet baleset ezekkel a fiatalokkal. Szükség van tehát egy hosszú távú megoldásra. A családok részéről, hogy le tudják zárni ezt a fejezetet az életükben, és most nagyon amerikaian fogalmazok, hogy egy új szakaszt kezdjenek az életükben, kezdhessenek az életükben, szükség van erre, hogy nem tudom, a spanyol hatóságoktól lehet-e kérni azt, hogy prioritással tegyék ezt az ügyet, hogy a, a család megtudhassa, hogy mi történt, és egy új szakaszt nyithasson az életében. Ez lenne az első, amit kérnék. E, nyilvánvaló, hogy mondjuk e, egy e, román család az más körülmények között él, mint egy belga vagy egy spanyol, akár pénzben is kifejezve. Én azt szeretném, hogyha a bizottság ezt úgy kezelné, hogy mondjuk eh, ha a család Olaszországból származik, ahol ezen a szinten van a kompenzáció, és aztán balesetet szenved valamely más országban, legyen Spanyolország, azt a kompenzációs szintet kapja meg, amelyik a kettő közül az a magasabb. Ugyanis számomra ez tűnik eh, tisztességesnek, méltányosnak eh, kártérítési ügyben. Hát sajnos a józanész nem mindig nyer, Eh, Cozzolino úr következik. Sarebbe superfluo adesso fare dei commenti. Mi pare evidente... Talán felesleges is komment határokkal élni. Nyilvánvaló, hogy a bizottságnak napra készé kell tenni ezt a 2008-as tanulmányát. Hát most már 2018-ban vagyunk, 10 év telt el azóta, és időközben hát robbanásszerűen növekedett az Erasmus programban résztvevők száma. Megpróbáljuk a fiatalok részvételét kibővíteni az Erasmus programban, és tudjuk, hogy a mobilitás témája tehát nem arról van hogy valaki beiratkozik egy egyetemre, és ott marad fixen, hanem gyakran az egyetem, mert arra használják, ahogy sajnos, sajnos ezen lányokkal történt, hogy más tapasztalatok tapasztalatokat gyűjtsenek Európa más részein. Az első iránymutatás, tehát az Európai Bizottságnak, hogy a 2008-as tanulmányt napra készé kell tenni. A mi intézményes feladatunk pedig az, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, amíg nem érkeznek jelentős válaszok az Európai Bizottság részéről, akár ezen napra készítétel keretében is. A 2008, mint hivatkozási év, az teljes mértékben elégtelen, hát nagyon sok Erasmus diák van azóta, és ezt a jogszabályt mindenképpen modernizálni kell. Thank you very much. I have no... Köszönöm. Más nem kért szót. Én ismét megadom a szót önnek, Munyoza asszony. Nehéz kimondanom, ezt a nevet. Ringrazio tutti quanti per... Mindenkinek köszönöm a hozzászólását. Szerintem is az Európai Bizottság tanulmánya, amely a 2008-as évre hivatkozik, ez napra készítendő. teendő itt nem csupán olyan esetekről van szó, amelyekben európai polgárok veszíthetik életüket, hanem olyan esetekről is, mint ahogyan velünk is történt, amikor nagyon sok olyan diák van, akik nagyon súlyos sérüléseket szenvedtek. Furcsa szerintem az, hogy azt mondja a bizottság, hogy nagyon kevés ilyen eset van. Most már nagyon sokat utaznak az emberek, nem csupán az Erasmus keretében. Abszurdnak tűnik számomra, hogy ne lennének olyan esetek, amikor balesetek történnek európai polgárokkal a hazájuktól eltérő tagállamban. Tehát... Comunque vi ringrazio veramente per... Uh, Még egyszer szeretnék önöknek köszönetet mondani támogatásukért. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük önnek, ön, önt illeti a köszönet. Néhány következtetést fogalmaznék meg, ahogy önök is emlékezhetnek rá, noha az idő szalad, 2017. júliusában volt egy állásfoglalás, Strasbourgban fogadtuk el, éppen ebben a témában, a Juri szakbizottság javaslatára, és az Európai Bizottságot arra szólítja fel, hogy állapítson meg minimál szabályokat az Európai Unióban arra, hogy ne veszítsék el a kártérítéshez való jogosultságukat személyek akkor, hogyha autóbaleset éri őket, eh, és hogy megfelelő igazságszolgáltatási hozzáférésük legyen. Nyilvánvaló, hogy ezt a petíciót nyitva fogjuk hagyni. Átküldjük a Juri Szakbizottságnak, mint eh, példáját eh, annak, hogy itt valódi esetek vannak, konkrét esetek, mint egy reakcióként a júliusi állásfoglásukra, és megkérdezzük őket arról, hogy hogyan lehetne a továbbiakban átjárni, eljárni az ismert adatok fényében. És a TRAN-nak, valamint a Kult Bizottságnak, tehát az, a Kulturális és Oktatási Bizottságnak, illetve a Közlekedési Bizottságnak is elküldjük. A kulturálisnak azért, mert ők felelősek az Erasmus programért, és ahogy ez az Erasmus terjed és növekszik, egyre inkább előtérbe kéne kerülnie ez, ennek a biztosítási kérdésnek. Nem tudom, hogy ez ténylegesen megtörténik-e, valaki foglalkozik-e ezzel, de az akkor ez legyen ez a kult feladata, hogy ezt körüljárja. És ahogy ezt már sokan mondták, a bizottság tanulmánya tíz évvel ezelőtti. Nagyon sok minden történt, tíz év alatt, és el se tudjuk képzelni, hogy mi minden fog történni újabb tíz év alatt. Tehát eh, kérem tekintettel a személyes tragédiákra, természetesen van kollektív eh, jogorvoslati lehetőség, persze erről beszélünk, eh, ezek nem határon átnyúlóak. Nézzük meg tehát, hogy mi, milyen megoldás kínálkozhat. Ezt javasolnám, hogyha elfogadják, akkor így lépjünk előre. Köszönöm. Átadom az üzenetet, átadom az üzenetet. E, jó, adja át. Én egyébként hiszek az intézményközi együttműködésben, és remélem, hogy e, együtt találunk elfogadható megoldást egy olyan Európában, ahol a határok nem minősülnek falnak. Hiszen megpróbáljuk lebontani ezeket a szalak, falakat, és, és ö, közelebb kerülni. Az Erasmus annak idején egy úttörő kezdeményezés volt, és azt gondolom, hogy ennek is ö, ilyen úttörő kezdeményezésnek kell lennie. Köszönöm tehát akkor önöknek is, önnek is, hogy eljöttek Olaszországból. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttek, és üdvöző, kérem adja át üdvözletünket a családjának, illetve a barátainak is. Egy újabb tanulmány következik, az igazságszolgáltatáshoz való tényleges hozzáférés. Itt van Martina? Hey. We have the expert with us, which... Itt van a szakértő Nati Rasmasson. Itt van ön? Jó, akkor meg is adom önnek a szót. Köszönöm. Elnök asszony, és köszönöm ezt a lehetőséget, hogy beszélhetünk önöknek erről a tanulmányról, amely az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréshez, tényleges hozzáférésről szól. Tavaly készült el egy tanulmány eh, formájában, és néhány eh, slide segítségével próbálom összefoglalni. Ah, no, it's upwards actually. Okay. So, um, So the content of the, of the presentation, I will first... Nos, ami a, az előadás szerkezetét illeti először a célokról számolok be, majd a módszertarról, illetve a tanulmány hatájáról, hatóköréről. Ezt követően két oldalról megvizsgálom a tanulmány eredményét, nevezetesen egy petíciós szemszögből, másik oldalról pedig azokat a az EU-s jogszabályokat vizsgálom meg, amelyek az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést lehetővé teszik, és aztán a kutatásból levezethető esetleges jogalkotási lépésekről is szó lesz. Két fő célja volt a tanulmánynak. Az első az, hogy értsük meg azt, hogy a polgárok miért fordulnak az EU intézményekhez és az Európai Parlamenthez Eh, azért, hogy eh, hozzáférhessenek az igazságszolgáltatáshoz. Ennek lehet eh, jogi oka, gyakorlati oka, eljárási oka, de ezen túl is vannak más okok, gazdasági, társadalmi, történelmi, történeti, politikai okai is lehetnek ennek a döntésnek. A tanulmány másik része, másik célja az volt, hogy megnézzük, hogy a petícióknak mi lehet a haszna, és azonosítsunk esetleg más mechanizmusokat is, amelyek révén az EU intézmények javíthatják az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést. Néhány szót szólnék a módszertanról, amelyet az elő, a kutatás során követtünk. Három fázisa volt a kutatásnak. Először is eh, meghatároztuk a hatókörét a tanulmánynak, a kutatásnak. Ez volt az első fázis, megnézzük, megnéztük, hogy mi egyáltalán az, amit eh, tényleges hozzáférésnek nevezünk. Eh, aztán a második fázisban azonosítani akartuk a petíciókat, petíciók típusait, ezeket kategóriába foglaltuk, később erre visszatérek, és végül kiválasztottunk petíciókat alapos elemzésre. Második fázisban végeztük el a tényleges kutatást nemzeti és EU szinten párhuzamosan. Nemzeti szinten együttműködtünk eh, nyolc tagállam szakértőivel, Horvátország, Görögország, Olaszország, eh, Románia, Spanyolország, Szlovákia, eh, Lettország. A nemzeti kutatások célja az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy az adott tagállamból származó petícióknak mi lett a sorsa, illetve hogy jobban megértsük a problémákat, amelyek a petíciós probléma mögött megjelentek, illetve a harmadik cél az volt, hogy megállapítsuk a legjobb gyakorlat, meghatározzuk a legjobb gyakorlatokat nemzeti és EU-s szinten is, különös tekintettel az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre. A kutatás Elsősorban könyvtári kutatás volt, illetve interjú a különböző érdekeltekkel. A, megszólaltattunk jogászokat, bírókat, nem kormányzati szervezeteket, illetve egyes esetekben a nemzeti hatóságokat is. Az EU szintű kutatás Általában hát írott anyagokból származó kutatás volt, vagy történő kutatás, és esetleg interjúval kiegészítve. A cél az volt, hogy azonosítsuk azokat az eszközöket, amelyek a Lisszaboni szerződésben hatásköröket adnak az európai intézményeknek, hogy javítsák az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést. A harmadik fázisa a munkának az elemzés és a tanulmány elkészítése. Meghatározá, a hatókör meghatalmaz, meg, megfogalmazása. A tényleges hozzáférés az az egy nagyon bonyolult fogalom, nehéz meghatározni, több oldalról közelítettük meg, tehát mi az, ami a tényleges igazságszolgáltatáshoz való tényleges hozzáférés alatt említhető, és három kategóriát állapítottunk meg. Most csak gyorsan felsorolom, mert utána hosszasabban fogok beszélni róla. Fontosak ezek, mert ez volt a köre, kerete a kutatásnak. Először is a bíróságokhoz való hozzáféréshez szükséges az, hogy jó legyen a bíróságok belső szervezeti rendje, a jogi és eljárási akadályok, E, illetve e, gyakorlati akadályok. Ezeket vizsgáltuk meg. Aztán a jogi eljárások költségei, a bírói költségek, illetve a jogi e, támogatáshoz, segítségnyújtáshoz kapcsolódó egyéb szabályok, jogsegély léte, stb. A harmadik rész pedig a tisztességes eljáráshoz való hozzáférés, minősége, az eljárási garanciák, az eljárás hossza, illetve a végrehajthatóság. Ami a petíció eredményeinek elemzését illeti, ez az első része a tanulmánynak. Három dolgot azonosítottunk, amelyek megakadályozzák a bírósághoz való fordulás lehetőségét. Az egyik a bírói kar felépítése, az igazságszolgáltatás felépítése, amely problémát okozhat Például az esetleges fellebbezhetőség hiánya, vagy a bírók munkakörülményei is hátravetik a hozzáférést, mondjuk azokban az esetekben, ahol a bírók nem végleges szerződéssel működnek. Emellett a gyakorlati akadályokat is megnéztük. Itt például a földrajzi közels, közelsége a bíróságnak egy fontos tényező, az egyes elszigetelt területeken nincsenek bíróságok, illetve a fordítás tolmácsolás nyelvi problémák egy gyakorlati probléma, vagy az elektronikus új aláírás felhasználhatósága az eljáró bíróság és a jogászok ügyvédek között. Emellett vizsgáltuk a jogi és eljárási akadályokat. A petíciók benyújtói közül néhányan ilyenekre is panaszkodtak. Olyan akadályokról van szó, hogy legyen valakinek eh, például postacíme egy olyan országban, ahol perelni kell, illetve a bizonyítékok befogadhatósága, elfogadhatósága volt még egy probléma. A második kategória az igazságszolgáltatás költségeiről szól, valamint a jogsegély költségeiről. Önök is tudják, hogy a költség egy elrettentő tényező lehet, amely megakadályozhatja egy bírósági ügy elindítását, és erre a petíciók egy részében történt is utalás vannak különböző bírói illetékek, amelyek problémát okoznak, ezeket előre kell fizetni, illetve a hozzáférés a jogsegélyhez, mert az ellensúlyozhatja a költségeket, de problémával jár, problémákkal jár, illetve az ahhoz való hozzáférés problémás, különösen a határán átnyúló esetekben számos petícióban szerepel, illetve az ügyvédek alkalmazása, azok minősége, vagy az illetékmentességgel voltak még egyes országokban problémák. Egy további kategória a jogi támogatás kérdése, jogsegély kérdése, e, ez, e, ezt gyakorló jogászok hívták fel a figyelmet erre, e, például arra, hogy Görögországban volt például egy ügyvédsztrájk 9 hónapig, amely ténylegesen megakadályozta az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést. Ez ezen kívül meg kell vizsgálni, Spanyolországban például a szakmához való hozzáférés szabályait. Egyszerű polgárok is, peres felek is hívták fel a figyelmet e, problémákra, nem feltétlenül hagyták például, hogy ügyvédet válasszanak, vagy voltak panaszok a kinevezett vagy megbízott ügyvédek szakmai tudásával kapcsolatban is. Tisztességes eljárás és az ítéletek kikényszeríthetősége. Az elemzett petíciók, az idevágó, tehát a kutatási témába tartozó petíciók nagy részénél ez probléma volt, az eljárási garanciák megsértése, és azon belül is a korrupció kérdése egy gyakran felmerült probléma volt, illetve a bírók elfogultságát panaszolták a petíció benyújtói számos petícióban, és a függetlenségüket hiányolták. Sokan panaszkodtak az eljárás hosszára, Ez nyilván elsősorban az ügyhátraléknak tudható be, és számos petíció foglalkozott az ítéletek végrehajthatósági problémáival is, nem kényszerítik ki az ítéleteket, vagy csak késlekedve kényszerítik ki az ítéleteket, hajtják végre az ítéleteket. A döntések, a bírói ítéletek végrehajtása felmerült helyi ügyekben is, de valójában az emberi jogi bíróság ügyeinél is felmerült ilyen panasz, sőt, akár még az Európai Unió bíróságának ítéletei végrehajtása is problémás volt esetekben, egyes esetekben. Ezek tehát jól mutatják, hogy milyen akadályokba ütközik az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, rámutatnak bizonyos rendszer szintű problémákra is ekkor fordul elő az, hogy a polgárok az EU-hoz fordulnak, vagy az Európai Parlamenthez, hogy segítsen megoldani a problémákat. Tehát a második résznél a fő célunk az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen intézkedés, milyen eszközök állnak az EU rendelkezésére, hogy segítse a polgárok igazságszolgáltatáshoz való hozzájutását. Az első ilyen lehetőség nyilvánvalóan a petíció felhasználása, hogy hogyan lehet ezeket felhasználni. Gyakran alternatívaként használják ezeket, felmerült, hogy alternatívaként használják a bíróság helyett, mert mondjuk nem bíznak a helyi bíróságban, úgy gondolják, hogy elfogultak, és ezért viszik a panaszukat EU szintre, az Európai Parlamenthez. esetleg kombinálják a nemzeti bírósági eljárással, hogy így növeljék a nyerés esélyét. Egyes esetekben a petíciót azért használják, úgy használják, hogy nem értik meg a petíció mechanizmusát. Ami az igénybejelentések bejelentések befogadhatóságát illeti. Itt elég konkrét helyzetről van szó. Van egy kritérium, mi szerint a követ igénybejelentésnek az Európai Unió cselekvési körén belőle kell esnie, és így lehet petíciós alapon biztosítani az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, azonban az ilyen petíciókat gyakran befogadhatatlannak tekintik, és nagyon sokszor a harmadik listára kerülnek azok a petíciók, amelyek az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést érintik. És ezeket az ügyeket nem nagyon elemzik, fontolják meg Nos, vannak olyan petíciók, amelyek eh, alapján gyakran információ igényel keressék meg az Európai Bizottságot, illetve a tagállamok eh, érintett hatóságait. De milyen eszközök állnak még az EU intézmények rendelkezésére a petíciókon kívül? Ugye eh, az előzetes döntések lehetővé teszik a tagállami bíróságok számára, hogy megkeressék, tanácsot kérnek az Európai Bíróságtól. Ennek a manizmusnak nagyon sok előnye van, biztosítja ez az EU-s törvények megfelelő tagállami értelmezését, ez bátorítja a tagállami jogi reformokat is, valahányszor olyan tagállami rendelkezést találnak, amely sérti az EU-s jogot, illetve lehetővé teszi a polgárok számára is, hogy az Európai Bíróság figyelmére számíthassanak az ügyeik kapcsán. Ugyanakkor ezen a csatornán keresztül a polgárok fordulhatnak az Európai Bírósághoz. A probléma azonban az az, hogy e, ezt az eszközt a gyakorlatban meglehetősen szűkörben használják, e, kevés a tudás e, a mechanizmussal kapcsolatban, nagyon kicsi a kihatása ennek a mechanizmusnak a tagállamok jogalkotására Vannak más eszközök is azonban, amelyek az intézmények rendelkezésére állnak. Több is van, jogi eszköz ilyen, amelyek lehetővé teszik a, a igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, ilyen például a jogsegélyre, a mediációra, az alternatív vitarendezésre vonatkozó direktívák, illetve a büntetőjog terén a tolmácsolással, fordítással foglalkozó, az áldozatok jogaival foglalkozó, eh, eh, az ártatlannak eh, vélelmezett eljárásban részvevő felek ügyvédhez való hozzáférésére vonatkozó rendelkezések mind ilyenek vannak olyan intézkedések ezek közül, amelyek hosszú távon eh, javítják az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, és egyúttal eh, a strukturális eh, reformokat is támogatja a bizottság. Bulgária és Románia esetében is voltak ilyenek, említhetném az Európai Strukturális és Beruházási Alapot is, de az Európai Szemeszter is lehetővé teszi ezeket a strukturális reformokat a tagállamokban. És végül természetesen e sok olyan program van és kedvezményezés, amelyet az európai intézmények indítottak, e kezdeményeztek, amelyek a képzést szolgálják, a kapacitások e, erősítését, weboldalak és portalok létrehozátalát, a polgárok eh, szemléletformálását, a jogok, eh, jogaikkal kapcsolatos eh, főlegosítását, a jogsegély programok, hát is említhetném, vagy az e-justice portált, esetleg a Your Europe, az Önök Európája weboldalt, de lehetőség van adhok finanszírozásra is, ilyen a Justice program, a DG Justice főigazgatóságon belül az Európai Bizottság részéről, amely olyan projekteket finanszíroz, amelyek önmagukban is kihatnak az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre. Lehet ezekből a programokból támogatni az alternatív dia, vitarendezési mechanizmusokat, ilyen a Solvit például, ezen megállapítások alapján tehát mind a petíciók, mind az EU eszközök eh, fényében megfogalmaztunk számos javaslatot, ajánlást eh, tagállami szinten. Eh, nyilván szükség lehet jogi és igazságszolgáltatás reformokra, amikor azt tapasztaljuk, hogy itt van a hiba, Szükség lehet az infrastruktúra javítására, például a fizikai infrastruktúra modernizására, a bírósági épületeket jobb helyzetbe kell hozni ennek érdekében, hogy e, a polgárok könnyebben e, a bíróság elé juthassanak. E, fontos az informatikai, kommunikációs, távközlési technológiák fejlesztése, az ICT technológiák fejlesztése, pontosabban nem is ezek fejlesztése, hanem ezek fokozott használata annak érdekében, hogy maga a bírósági eljárás ütemesebben tudjon zajlani. E, fontos a képzés, hogy e, az ítélkezés minősége jobb legyen, fontos e, eszköz lehet a szemléletformáló tevékenységek alkalmazása, illetve az alternatív viterendezési mechanizmusok népszerűsítése, amelyek segítségével a bíróságok terhelése csökkenhető. Azonban a megfogalmazott ajánlások nem csak a tagállamok, hanem az Európai Uniós intézmények szintjén is támogathatóak és alkalmazhatóak. Az Európai Unió például hozzá tud járulni az Európai Uniós jogokhoz kapcsolódó, Európai Uniós törvényekhez, törvényhozáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése terén, ideértve a szabálysértés eljárásokat, az Európai Bíróság előzetes véleményét, az Európai Unió támogatni tudja a tagállami igazságszolgáltatási eh, bírósági rendszerek eh, reformját, erről korábban is beszéltünk, ilyen például strukturális reformokat támogató program. Az Európai Unió ezen kívül eh, pénzügyileg is támogatni tudja az informatikai távközlési eszközök használatát, az infrastruktúra fejlesztését az Európai Strukturális és Beruházási Alapon keresztül ugyanide sorolhatóak azok a monitoring mechanizmusok, amelyek ugyancsak hozzájárulhatnak az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréshez. De említhetem az Európai Unió igazságügyi ellenőrző tábláját, a scoreboardot. E, említhetnénk Európai Unió szinten is a képzési tevékenységeket, amelyek a már meglévő hálózatokat tudják támogatni de ugyanígy az Európai Uniós polgárok tájékoztatása is megvalósult Európai Uniós szinten az igazságügyi kérdésekben felmerülő EU-s polgári jogok tekintetében. Összességében azt mondanám, hogy a petíciók nagyon jó eszközt jelentenek, jelentenek hiszen jelezhetik, hogy milyen típus problémák fordulnak elő az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés terén, olyan helyeken is, ahol az Európai Unió nem tud és hogy azokban az esetekben, amikor az Európai Unió nem tudja a petíciókon keresztül érvényesíteni az elképzeléseit, egyéb csatornák is rendelkezésre állnak. Ezzel köszönöm szépen a lehetőséget, és szívesen hallgatom a kérdéseiket. Elnök, köszönöm szépen ezt a tanulmányt a C politikai osztály rendelte meg, Eh, konkrétan a zöld frakció kérésére, és biztosítani tudom önöket arról, hogy el fogjuk olvasni a tanulmányt, és a képviselőket eh, sokkal jobban érdekli ez, mint amit most a jelenlétük eh, tükröz. Szeretném fölkérni a bizottságot, hogy nyilatkozzon az elhangzottakról. Linda Rávó. Nem, bocsánat, Aristoteles Geroziadis vagyok, kollégámat helyettesítem, kollégám megbetegedett. Először is alaposan átvizsgáltam ezt a tanulmányt még az ülés előtt. Rendkívül érdekes tanulmány, és nagyon örülök annak, hogy a bibliográfia nagy része foglalkozik a bizottsági kezdeményezésekkel is, de említhetem a scoreboardokat is, amelyek jól ismertek. Van egy, azon, egy kérdés, amelyben a bizottság különösen nagy érdekelt, nagyon érdekelt, ez a tagállamok támogatása a saját igazságügyi rendszereik, szolgáltatási rendszereik reformjában. Konkrétan az európai szemeszter keretén belül ebben a keretben készül el a scoreboard, illetve a számtalan országjelentés. Ugye sok tagállam van, amelynek problémája van az igazságügyi rendszerhez való hozzáférése. Hogy egy példát említsek, 2016-ban a bizottság javaslatot tett, és tanács pedig ennek alapján hat tagállamra ajánlásokat fogadott el. Bulgária, Magyarország, Olaszország, Ciprus, Portugália és Szlovákia voltak ezek a tagállamok a saját igazságügyi rendszerük hatékonyságáról szólt ez az anyag. Más eh, tagállamokkal kapcsolatban is vannak preambulum bekezdések, de nem ország specifikusan. Az ország specifikus javaslatok nagyon részletesek. Cipruson például az a probléma, olyan problémák vannak, amelyek a fizetésképtelenséggel kapcsolatosak, illetve az elhúzódó polgári eljárások a problémák. Portugáliában mások eh, nagyon konkrétek a problémák, de mások, tehát eh, ezért nagyon konkrét javaslatok születtek, és ezeket nagyon, nagyon nagy figyelemmel követjük is a monitoring során. Természetesen olyan nagyon sok beleszólásunk nincsen a programok által lefedett országokban. Jelen pillanatban csak Görögország van ebben a helyzetben, Ciprus már nem. Portugália sincs, Írország sincs már ebben a programban. Ezzel együtt ugye a, a, a a szándéknyilatkozatok keretében is meg tudunk tenni mindent, hogy a reformok megvalósuljanak. És úgy gondolom még egyszer, hogy ez a jelentés nagyon nagy mértékben hozzá fog járulni az igazságügyi rendszerhez való hozzáférés javításában. Elnök, köszönöm szépen, biztosíthatom önöket arról, hogy mi is készen állunk, hogy az intézmény közi együttműködést is javítsuk ebben a tárgyban. Most pedig megadom a szót a képviselőknek, először is Valensza úrnak. Thank you, Madam Chair. Well, I'm not going to be nice. Köszönöm, elnök asszony, de nem leszek uh, udvarias. Uh, hol vannak a képviselők, hol vannak a zöld képviselők, ők rendelték meg a tanulmányt, nem? Valamit tenni kell, nincs itt elő képviselő kétségtelen, hogy én sem voltam itt a az előadás teljes időtartam alatt, de másrészt a bizottságban kellett lennem, de egyszerűen nem tetszik, hogy öten vagyunk itt. De hagyd térek rá a, az igazságszolgáltatáshoz való tényleges hozzáférésről. Úgy gondolom, hogy az a növekedés, amely mindenkire kiterjed, mindenkit bevon, problémákat, illetve feladatokat jelentek az igazgatásnak is az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, tényleges hozzáférés olyan kérdés, amelyet a polgárok azért vetnek föl, mert azt szeretnék, hogyha a visszatérő problémákat helyükön kezelnénk Európai Unió szerte. Azt kell azonban mondanom, hogy a hasonló tanulmányok általában nem kifejezetten a mi szakbizottságunkra vannak szabva, hiszen mi a petíciókat igyekszünk időben, eredményesen, hatékonyan megoldani. Az én kérdésem tehát az, hogy ez a kutatás miért csak nyolc tagállamra alapul Horvátország, Görögország, Olaszország, Román és Magyarország miért van az, hogy csak néhány ítélkező mondat van a szövegben, különösebb lábjegyzetek nélkül. Hogy elemezték azok az adatokat, amelyekre épül az elemzés. Úgy gondolom, hogy konkrét tanulmányokra alapuló vizsgálatokra lenne szükség, független információforrásokra. Másrészt felmerül bennem ez a kérdés, hogy ez az esettudomány miért foglalkozik a nem befogadható kérelmekkel, hiszen ha azok nem befogadhatók, akkor nem kell foglalkozni. Vannak lezárt petíciók is, amikor úgy döntöttünk, hogy lezárjuk, mert megoldottuk a problémát, és mégis szerepelnek a, a tanulmányban. Mi, mi a hozzáadott értéke ennek az eljárásnak? Mi értelme egy esettanulmánynak? Talán értéke van ennek, de hát ennél proaktívabbnak kell lennünk. A tanulmány hossza és mélysége hát nem tudom, Először is semmilyen eh, konkrét megoldásokat nem hoz a tanulmány, másrészt több mint egy évre eh, eh, volt szükség, hogy ez megszövesen. Én úgy gondolom, hogy nekünk sokkal gyorsabb időn belül meg kell egy-egy petíciót oldanunk. A petíció jelen pillanatban még mindig nyitva van, tehát a konkrét intézkedéseket nem tudtunk hozni, kudarcot vallottunk. A titkárságot kérném meg arra, hogy adja meg nekünk azoknak a petícióknak a listáját, és azoknak a nem fogadható petícióknak listáját, amelyeket a tanulmány eh, feldolgozott. Nyugodom, hogy sokkal nagyobb készítő munkára van szükség a bizottságunkban, meg kell határoznunk, hogy melyek azok a konkrét petíciók, amelyeket tanulmányozni kell, eh, és eh, gondoskodunk kell arról, hogy olyan témákról van szó, amelyeket egyéb szakbizottságok még nem vizsgáltak. Mi értelme van eljárni, hogyha más szakbizottságok korábban már tárgyalták ezeket a témákat? Természetesen van szükség a munkánkhoz, a szakbizottságunk munkájához tanulmányokra, de sokkal ütemesebben kell ezt az egészet megközelítenünk, sokkal gyorsabban kell lépnünk, és így kell kezelnünk az összes olyan petíciót is, amely a későbbiekben majd bejön, elinkérül. Úgy gondolom, hogy a tanulmány ebben, ebben a formában nem sokat segít nekünk. Elnök, Nos, gyakran mondogatjuk egymás köt, hogy a polgárok hátában akkor fordulnánk hozzánk, amikor már nincs más megoldás, amikor már megpróbálták a tagállami szinten kimeríteni lehetőségeiket, eh, akár többször is, eh, és hiába. Ilyenkor fordulnak hozzánk petícióval, és ezt is figyelembe kell venni. Nos, rendben. Megadom a szót eh, bármilyen képviselőmnek, aki szeretne reagálni Rasmussen asszony véleményére. Ha nem, akkor megadom az, a, önnek a szót. Köszönöm szépen. Miért ezt a nyolc tagállamot választottuk? Nos, itt az az elképzelés, hogy egy, egy kisebb tagállam halmazzal foglalkozunk. Elsősorban annak alapján, hogy milyen területekre, milyen országokból merültek fel egyáltalán ilyen petíciók, ilyen panaszok. Másrészt szerettünk volna egy kiegyensúlyozott földrajzi reprezentációt biztosítani, illetve ö, olyan országokat választottunk, amelyeknek az igazságügyhöz való ö, tényleges a kapcsolatos petícióit ö, nem ö, nem vitatta meg az Európai Unió. Ö, azért foglalkoztunk a be nem fogadott petíciókkal, mert ezek nagyon sok megoldatlan problémát takarnak. Itt látjuk, ezekben látjuk azt, hogy hogy szélesebb körben gondolkodva milyen eszközök állnak az Európai Unió intézményeinek rendelkezésére, hogy segíteni tudjanak a polgároknak, hiszen a polgárok azért fordulnak a petíció szakbizottsághoz, hogy segítséget kapjanak tőle. És lehet, hogyha a petíció nem föltétlenül befogadható a PETI szakbizottság szabályai szerint, ennek ellenére lehetne nekik, a polgároknak segítséget nyújtani abban, hogy hogyan tudnak otthon hatékonyabban fellépni. Az elkezdés az volt, hogy vizsgáljuk meg, hogy milyen arányban vannak azok a petíciók, amelyek valóban ténylegesen befogadhatóak, ehhez meg kellett néznünk, hogy milyen az nagyjából az összes olyan petíció, amely a petíciósak bizottság elé kerül, de nem feltétlenül tekinti a bizottság azokat befogadhatónak. Elnök, van-e további kérdés? Nincs. Akkor szeretnék köszönetet mondani az egész cégpolitikai osztálynak is, amely kérésünkre mindig ilyen tanulmányokat készít ezeket eszközként használjuk eh, nem csak ebben a szakbizottságban, hanem széles körben más eh, szakbizottságokban is. Én nagyon gyakran eh, küldöm ezeket a tanulmányokat szét mindenféle tagállami hatóságokhoz küldött leveleimben, petíciót benyújtó feleknek a válaszaimban, és így tovább. Tehát használjuk ezeket a tanulmányokat nagy mértékben, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a munkájukat. Köszönöm. Nos, említettem, hogy koordinátor ülök ülésére kerül sor 10 percen belül, de azért még szeretném megvitatni a jelenlévő koordinátorokkal, hogy egyáltalán meg tudjuk ezt tenni ma este, vagy próbáljuk meg elhalasztani jövő hétre. hiszen eh, tegnap, amikor én nem voltam itt, nem tudták ezeket az ügyeket kezelni, csak egy koordinátor van jelen a teremben, akkor viszont tartsunk egy kis szünetet, és nézzük meg, hogy mi történik 3 4 6 kor Okay, so tra- Tehát akkor pár perc szünet, 45-kor folytatjuk. Kérem mindenki térjen vissza közénk időben.